So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir fahren fort mit der Sitzung unseres. Tisztelt kollégek, kezdjük a szakbizottsági ülést. A napirend hetes pontjával az Európai Bizottság Karbanikics listája címmel. Itt van egy állásfoglalás több személy részéről, a mi szakbizottságunk részéről, amiről ma délelőtt vitázni fogunk. Tegnap délután nem mindannyian voltunk itt. A frakciók kívánalma volt, hogy az ezzel a ponttal a kapcsolatos szavazást 12 óra 15 percre halasszuk el a Timasz biztos úrral folytatott eszmecsere után, tehát vagy holna, ma délelőtt, vagy pedig délután tartjuk a szavazást, ez volt tehát a kívánalom hogy legyen még alkalom arra, hogy Dimas biztos urat meghallgassuk ezzel a ponttal kapcsolatban, és a déli szünet előtt 12 óra 15-20 körül szavazzunk erről az állásfoglalásról. Zéber kolléga akar ehhez hozzászólni. Igen, elnök úr. Tegnap elfogadtuk a napirendet annak beterjesztett formájában, és ezt a fontos döntést elhalasztottuk de azt hiszem, hogy ezt nem a titkárság útján kiküldött rövid e-mail útján kellene megtenni, hanem ehhez egy határozatra lenne szükség, hiszen nagyon nagy a tét ennél a szavazásnál. A frakcióm alapvetően örül annak, hogy elhalasztottuk a szavazást, de biztosítani kell, hogy ma délelőtt 12 órakor vagy 12 óra 15-kor legkésőbb szavazzunk nem járulhatunk hozzá ahhoz, hogy ezt a szavazást délutánra vagy holnapra halasszuk. De tartalmilag teljes mértékben egyetértek önnel, hiszen kívánatos lenne meghallgatni a biztos urat, és aztán határozni erről a kérdésről. Alapvetően azonban azt kértem volna, hogy a frakciókat vagy a koordinátorokat az ilyenfajta döntésről előzetesen értesítsék őket, kapcsolják be ebbe a döntésbe, mert nem tudjuk garantálni, hogy az ilyenfajta eljárást mindig támogatni fogjuk. Elnök, köszönöm Zéber kolléga, ebben egyetértünk szerintünk. Ma délutánra, illetve holnapra nem halasztjuk el ezt a szavazást, hanem e délelőtt ülés végén szavazunk. A, ez az eljárás úgy történt, hogy tegnap a szakbizottság ülés végén vetődött fel ez a kérdés. És ez egy olyan ülés, amire mindenki meghívást kapott, minden frakciótól volt itt valaki, a jelenlévők pedig egyetértettek abban, hogy némileg elhalasztjuk ezt a szavazást, ahogyan erről már említést tettem. Akkor tehát következzék a vita ezzel a ponttal kapcsolatban, és az állásfoglalás benyújtó képviselőket kérném, hogy ragadják meg a szót, aztán a többiek pedig jelentkezhetnek ez a ponthoz. Szatuha, a szó. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Beszéltünk már erről korábban, és a legfontosabb szempontokat már körbejártuk alaposan e vita során, korábbi vita során, de azért dióhéjban összefoglalnám a legfontosabb problémákat a komitológiai döntéssel kapcsolatban. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy ha az emisszió kvóták ingyenes alokációját elfogadjuk-e vagy sem, az emissziókereskedelmi irányelv felvizsgálatának ez volt a középponti kérdése. A parlament azon a véleményem volt, hogy az aukció kell, hogy legyen az alapvető megközelítés. A Környezetvédelmi Szakbizottságban a többség ezt támogatta, és az Iparügyi Bizottságban szintúgy. Tehát az allokáció alapelve az aukció kell, hogy legyen. De hajlandó eh, vagyunk arra, hogy azon ágazatok vagy, eh, vagy szegmensek, piaci szegmensek, eh, ágazati alágazatok, amelyek alapos elemzés után a carbon leakage, az a szénszivárgás veszélynek vannak kitéve, ott esetleg ingyenes kibocsátási engedélyeket is kiadjunk. Különleges jogalkotási eljárásról van itt szó, mert az alap döntéseket de facto a csúcson a miniszterelnökök hozták meg, ami eltér a rendes jogalkotási szabályoktól kompromisszum, az a kompromisszum született, hogy a carbon leakage, a szénszivárgás eh, kritériumait viszonylag szélesen értelmezzük, állapítjuk meg. Az energia és ipar eh, nagy eh, része, amely az emissziókereskedelem már tartozik, egyben a szénszivárgás kritériumének is eleget tesz. A parlament többsége Azonban azon a véleményem volt, hogy amikor a szénszivárgás kérdését elemezzük, a harmadik országbeli fellépést is mm, figyelembe vesszük. Mind a harmadik országok vállalásait, mind az energiahatékonyságot az érintett harmadik országbeli ipari ágazatokban. parlamenti többség által támogatott része, eme része a kompromisszumnak eh, nem került végrehajtásra, ahogy azt a bizottság is papírra vetette. A parlament jogi szolgálata, azaz ami jogász szakértőink kimondják, hogy a, ez a döntés eh, nem nyugszik eh, igazán jó jogi alapokon, de az Európai bizottság bíróság elé vinni ez ügyben szintén nem feltétlenül célra vezető, hiszen együtt döntésben született a döntés. Kérdés, hogy a célnak megfelelő módon kerül a végrehajtásra. Úgy vélem, hogy az ágazatok és alagazatok listája, amelyek a, kielégítik a szénszivárgás feltételeit, jelenlegi formájában nem kielégítő, nem megfelelő. Felmerült korábbi vitáink során az, hogy figyelembe vehetnénk a harmadik országbeli fellépéseket, amikor meghatározok, definiáljuk, hogy mik is a szénszivárgás feltételei, milyen, mik azok a százalékos arányok, amelyek a jogszabályban is szerepelnek politikai szempont. Akik a múlt héten Amerikában jártak a kollégák közül, én jó magam nem jártam eh, ott, nem tudom, hogy felmerült-e a tárgyalások során. Minden esetre tény, hogy az amerikai tárgyalások során azt az érvet is felhasználták, hogy az Európai Unió eh, szabad allokációkat, ingyenes allokációkat az energiaintenzív ipari ágazatoknak, az amerikai oldalon. Ez egy erős ér volt eh, arra, hogy minél gyengébb, lazább eh, éghajlatváltozási eh, szabályok, jogszabályok szülessenek. Pár héttel a Kopenhágai éghajlat csúcs előtt nagyon rossz lenne, hogyha az Unió vagy a parlament igent mondana, beadna a derekát egy olyan döntésben, amely azt jelenteni, hogy az energia egy, eh, egy, eh, intenzív eh, ágazatok 70%-a ingyenes allokációt kapna, főként akkor, amikor maga a jogszabály nem mondja ki egy értelműen, hogy egy nemzetközi megállapodást követően ezt az adott listát felül kellene vizsgálnunk. egyértelmű alapja van az Európai Parlamentnek arra, hogy ezt a döntést úgymond blokkolja. 2013. január 1-ig érvényes él <clears throat> ez a lista. Tehát van bőven időnk arra, hogy úgy írjuk át ezt a listát, hogy minden a jogszabályban szereplő kritériumot figyelembe vegyünk, érvényesítsünk, illetve hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a lista végső formájában, amely 2013. január 1-én mm, életbe lép, figyelembe veszi a nemzetközi tárgyalások végeredményét is. Köszönöm. Danke, Satu Hassi. Köszönöm, Satu Hassi. Mert utalt arra, hogy a jogi szolgálat állásfoglalása is rendelkezésre áll ebben a témában, hiszen ez egy politikai téma, elsősorban nem pedig jogi, hogy hogyan lépünk fel. Ami az usa illeti, holnap délelőtt erről még beszélni fogunk. Hogy a proxekeri törvény természetesen egy más eszköz, és tisztában vagyunk azzal, hogy az USA egy más módszert fog keresni annak érdekében, hogy saját iparát megvédje. És a saját ipar védelmére szolgáló eszköz nélkül nincsen klímatörvény, az is világos. Egyfajta vám lesz, klímavám, de ezt, hogy ez valóban célra vezető-e, ezt még kicsiben mondjuk. Karl-Heinz Florenz. Szatú Hassi arra kérném, akit egyébként nagyra becsülök, hogy a legutóbbi ciklus ö, politikai szendékainak visszaadásánál nagyon óvatosan járjon el, hiszen a politikai szendék ebben a házban és a tanácsban is egyértelmű volt, azaz, hogy a Carbon Leakage listát elkészítjük egy világos dátumot is beleírtunk ebbe a dokumentumba, mégpedig 2009 végét, ez szerepel a szövegben, és elmondtuk, hogy mivel tudjuk, hogy Európa úttörő szerepet kell, hogy játszon, ezért kvótákat akarunk kiosztani, és az egész keprendszer fennmarad, csak az opcionálást fogjuk felfüggeszteni addig, amíg áttekintést nem szerzünk a más nagy nemzetközi szereplők magatartásáról. Éppen ezért nem helyes, hogyha azt mondja Szatuhaszi, hogy itt a politikai szándékról volt szó, hiszen az ETS nem jött volna létre, hogyha a carbon leakage hidat be nem építettük volna ebbe. És azt hiszem, hogy a bizottság éppen vállalta feladatát ezzel, az, hogy a lista most hosszú vagy rövid, ezt nem tudom megítélni. Csodálkozom azon, hogy más kollégák képesek erre. Én csupán a bizottság szakértői véleményét, illetve ezeket a szakértői véleményeket tudom megvizsgálni, ezt tudok ö, orientálódni, de azt hiszem, hogy ma ezt a listát el kellene fogadnunk. Az USA-val kapcsolatban még hadd mondjam el a következőt. Az amerikaiak tudták, hogy mi nem a border tax rendszert ö, favorizáljuk, hanem az árverezést az ETS-szel, és nagyon jól értem, amit Szatuhaszi mondott, hogy addig, amíg nincs nemzetközileg minősített szerződés, addig felfüggesztjük az árverezés rendszerét. Nem vagyok jogász, de hogyha magamnak ezt a szöveget jogászokkal, akkor a legfontosabb okok, amiért a bizottság tevékenysége ellenében szavazhatnánk, akkor azt hiszem, hogy ilyen okok nincsenek. Jogi okokból nem lehet szétrombolni ezt a dokumentumot. Politikai okokból megtehetjük ezt, de jogi okokból nem, mert nincs elegendő ilyen jogi, jogi ok arra vonatkozóan, hogy ezt az állásfoglalást elutasítsuk. Éppen ezért azt hiszem, hogy éppen ezért az eredeti ETS vita szellemét kell követnünk. A bizottság tartotta a szavát ebben a kérdésben, hogy más kérdésben tartotta a szavát, az egy másik kérdés, de ebben a kérdésben megtartotta az ígéretét, éppen ezért szenvedélyesen harcolok az ellen, hogy ezt az állásfoglalást elutasítsuk. Elnök, köszönöm, Chris Davis. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr azon ágazatok listája, amelyek kimaradnak az ervezés alól, olyan hosszú, hogy az egész elvet így tulajdonképpen semmisé teszi. 20%-os széndiokszid kibocsátás csökkentése célunk. Ez nagyon könnyű. Ezt nagyon könnyű elérni. A felét eh, elérhetjük úgy, hogy máshol veszünk ilyen emissziós kreditet egy ilyen nem túl ambiciózus cél elérése könnyen elérhető, hogy egy kis energiahatékonyság és emissziókereskedelem kombinálódik. Mellette vagy ellene szavazunk ennek az állásfoglalásnak, tulajdonképpen nem sok tulajdonképpen teljesen mindegy. Az Európai Unió önmagában nem tudja megóvni a világot az éghajlatváltozástól. Globális megállapodásra van szükség és ambiciózusabb célokról. Ha lesz nemzetközi megállapodás, akkor tudjuk, hogy 25-30-40 százalékra kell a saját uniós célt felemelni, akkor az Európai Bizottságnak új javaslatokat kell benyújtania, és fel kell ismernünk, hogy az európai iparnak is eh, valamit tennie kell, az árverezés szélesebb körű használata például az egyik garanciája annak, hogy az emissziókereskedelem eléri a célját. Számomra az igazi kérdés az, mikor tudjuk, hogy az Európai Bizottság egy átdolgozott listát fog benyújtani, <clears throat> és nekünk milyen beleszólásunk lesz ebbe a listába. Ebbe a listába nem tudtunk beleszólni, ez éghajlatváltozás csomag része volt, nem kérték ki a véleményünket. Linda és mások képviselték a parlamentet, de tulajdonképpen a miniszterelnökök elé került a tanács elé, és ami onnan érkezett, azt vagy elfogadtuk, vagy nem, e, eszi nem eszi, nem kapmást alapon amblok kellett erről szavaznunk. Az egész együttdöntési eljárás, amely normális esetben alkalmazandó lenne, e, itt tulajdonképpen nem történt meg, minimális volt a szakbizottságunk e, ráhatása erre a folyamatra a Kopenhágában, vagy esetleg jövő évben, hogyha lesz egy sikeres csúcs, mit tesz majd az Európai Bizottság? A jogszabály nem fogalmaz világosan, nem határoz meg egyértelmű határidőket arra, hogy a bizottság mikor kell újra átdolgozni a listára. Itt csak gesztusokról lehet szó, amik csak 20%-os csökkentési cél van az Unióban. Tulajdonképpen ez, ez nem több, mint gesztus, egy tárgyalási pozíciónkat javíthatjuk ezzel. A egyértelmű ígérvényt kérek, követelek az Európai Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy mikor fog benyújtani újabb, ambiciózusabb javaslatot, és hogyha ezt nem teszi meg az Európai Bizottság, akkor nem tudok mellette szavazni. De akkor az én gasztusom az lesz, hogy mellette szavazok az Európai Bizottságnak, és a Tanácsos Bizottságot arra emlékeztetem, hogy igen, szeretnénk azt, hogy nagyobb mértékben vegyék figyelembe az Európai Parlament véleményét, és szeretnénk ígérvényt kapni arra, ígéretet kapni arra, hogy az Európai Bizottság konkrétumokban is gondolkodik, nem csak általánosságokban. Nem Linda McEwen. Szerintem Linda McEwen következik. Says we've got to not Először is azt szeretném mondani, hogy eh, el kell kezdeni, kifejleszteni és kialakítani ezt a konkrét témát. Nem igaz, hogy az ETS jog, amit múlt évben elfogadtunk, ez nem igaz, hogy nem működik. Ennek a dátumnak a történelme, ugye ebben a bizottságban vitat folytattunk, erről októberben szavaztunk, aztán több hétig, hetekig folyt az egyeztetés, és az én frakciómban végtelen viták folytak a részletekről, de az ETS-ről igazából nem volt szó. Tehát soha nem beszéltünk olyan sokat és olyan részletesen más témákról itt a parlamentben, mint az ETS-ről. A miniszterelnökök hozták a végső döntést. Az a dátum. Igen, ez a bizottság ha jól emlékszem, de igen, így volt. 2010 júniusi határidőt határoztunk meg, és ez egy tökéletes, ennek van értelme, hiszen a tízes cikk akkor lesz érvényes, ami azt mondja, hogy a bizottság a nemzetközi egyeztetések tükrében a szektornak benyújtja a nemzetközi megállapodásnak az értékelését. Ez teljesen jogos, hogyha ez 2010 június. De igazából a, ebben a bizottságban politikai kompromisszum miatt márciusra átrakták, tehát 2010 márciusra tettük át itt ebben a bizottságban a dátumot. Ezt követően a tanácsi egyeztetésnél, tehát nem az európai csúcson, hanem a tanács 2009. decembert határozott meg. Aztán az ipari képviselőkkel is egyeztetés folyt, a lobbizás folyt, mindenféle önkényes dátumokra vonatkozóan, és akkor tehát pillanatnyilag sem értem, hogy ezt a listát évvégéig összeállítsuk. Tehát így jött ki ez a dátum, és a trialogban történt a döntés, nem pedig az európai csúcson. A csúcs csak négy témáról döntött, ha jól emlékszem. Az egyik alapvető volt, vagyis minden iparág számára nem 2020, hanem 2027 lesz a végső dátum, aztán Lengyelországról volt szó, tehát csak néhány téma került a csúcs elé. Úgyhogy ne várjuk azt, és ne mondjuk azt, hogy nem volt demokratikus ez a döntés az ETS-ről. A frakció megoszlik ebben a témában, és nagyon is oda fogunk figyelni arra, hogy az Európai Bizottság mit mond ma délelőtt erről a témáról, illetve Dimas biztos úr, hogy fog nyilatkozni. Nagyon jó lenne, hogyha az ETS-nek csak a politikai szempontját vizsgálnánk meg hiszen én soha nem akartam, hogy december legyen a határidő, a lista túl hosszú, de ez egy komitológiai téma, ez nem politikai téma, nem szü- szorosan vett politikai téma. Hogyha ma szavazunk erről, hogyha ma elutasítjuk ezt a listát, akkor a plenáris elég kell, hogy menjünk, a plenárison mondjuk győzünk, elutasítjuk a listát, és akkor jogi értelmezések kezdődnek, hogy igazából mi is történt. Tehát a jogalkotás, amit elfogadtunk, ugye mi parlamentként kell, hogy itt működjünk, akkor értelmezni kell, hogy mit is tettünk. hát fontos a jog. A bizottságtól ma délelőtt egyetemi nyilatkozatot kell, hogy kapjunk arra vonatkozóan, miért nem vették figyelembe a harmadik országú tájékoztatását, milyen információkat kértek, ez a 10 per A-ban szerepel, 10 per A cikkben, második téma. A 10 per B cikk hogyan fog működni? A 10 per B cikk nagyon fontos cikk ez a jogalkotásban. Ez azt mondja, hogy a bizottság jövő év júniusáig a nemzetközi megállapodás tükrében értékelni fogja, és nyilatkozatot fog adni a azokra a szektorokra és alágazatokra, amelyek a tíz alá tartoznak, azokra vonatkozó értékelést fog adni. Tehát ez hogy fog működni, milyen módszert fog használni a bizottság, hogy összeállítsa ezt a bizonyos listát? Ez komitológia. Nem tudom, hogy én időt akarok ezt szállni arra, hogy az összes technikai részletbe belemenjünk. Minden esetre itt komitológiai eljárás kell folytatni, és hogyha politikai jellegű listát állítunk össze, akkor az véleményem szerint hosszabb lesz, és nem lesz rövidebb. Tehát a 10 a mit is jelent? Lehet-e a lista hosszabb, vagy rövidebb? jogi szövegben az szerepel, hogy ágazatokat hozzá lehet tenni a listához, tehát a lista elfogadását követően, de most ezt a listát hivatalosan elfogadják, el kell -e most fogadni, esetleg Kopenhága után kell elfogadni, ki lehet-e venni a listát, ki lehet-e venni szektorokat a listából a nemzetközi megállapodás tükrében végzett értékelés szerint. Lehet, hogy a bizottsághoz más kérdést akarnak feltenni a más kollégák, de még egy témát szeretnék említeni nem lehetünk illúziókban. Hogyha bármi, hogyha engedélyeket kapnak az a, a szektorok, és hogyha csökkenni fognak ezek az engedélyek, akkor a szektorok számára ez egy bizonyos benchmarkot fog jelenteni, tehát csak a legjobban teljesítő szektorok fognak kapni tehát engedélyeket, és akik a benchmark alatt vannak, azok nem. Tehát a bizottságnak ezeket a részleteket meg kell, hogy magyaráznia. Például tegnap azt kérdezte valaki, hogy a bor miért van fönn a listán? Miért tekintik ilyen szektornak a borágazatot? Egy sor kérdést vett föl maga a lista. Minden esetre a lényeg az, hogy itt komitológiai eljárásról van szó, és eh, ne írjuk át az ETS eh, tárgyalásoknak a történetét. Eh, Köszönöm. Rihát Zéber a következő. Köszönöm, Hának úr. Linda McEwen kérdését, ami a C, 10, cikket illeti, ezt csatlakoznék. Valóban komitológiai eljárásban vagyunk, és a parlament lehetősége és jogai nagyon korlátozottak. A scrutiny eljárásban vagyunk, azonban vannak bizonyos e, lehetőségek egy ilyenfajta határozatot elutasítani, és ami a jogi szolgált véleményét illeti, nos, ezt szerint nincsenek ilyen érvek. Ezek a formális érvek, melyek az állásfoglalás ellen beszélnek, igazán egyértelműek. Emlékeztetnék arra, hogy mi magunk hoztunk határozatot mindenről, és Karl-Heinz Franz helyesen értelmezte, hogy ezen állásfogás ellen kell szavaznunk, tehát formálisan egyértelműen ezen állásfogás ellen, de tartalmilag emlékeztetnék arra, hogy a mi iparunk kétszer olyan energiahatékony, mint kereskedelmi partnereink, akikkel versenyben vagyunk. És emlékeztetnék arra is, hogy különböző eljárások az ipari termelésben nehezen alakíthatók még hatékonyabbá, hiszen ez korlátokat állít a vállalatok elé. És a cap and trade rendszer ezzel a listával is teljes mértékben fennmarad. És ez azt jelenti, hogy ezen kvóták szabad kiosztása csak 10%-ban igaz, az összes többi ö, kvótát ö, a cap and trade rendszerben meg kell vásárolni. Tehát nem helyes ezt a rendszert elítélni, hiszen a szabad kvóták, ez csupán a legjobbak 10%-ára vonatkozik. És az ipar arra kényszerül, hogy ezen lista elfogadásával is jóval hatékonyabban működjön, ami a termelési folyamatok kat illeti, ezeket hatékonyabbá kell tenni. Felmerül a kérdés, hogyha Európában, illetve a nemzetközileg 10%-át ezen emisszióknak a kopehágai megállapodás elfogadása nélkül elfogadjuk. Nos, hogyha még élesíteni akarjuk a követelményeket, akkor mit teszünk a, az európai vállalatokkal, munkahelyekkel? Jót teszünk -e ezeknek, hogyha ezt a listát most nem fogadjuk el. Minden kollégát arra kérnék, akiknek fontosak a munkahelyek Európában, a klíma és a vállalatok, hogy az állásfoglalás ellenében szavazzon, hiszen a bizottság véleményem szerint helyesen cselekedett, amikor ezt a listát javasolta. A minisztertanácsban is egy egyhangú döntés volt, mindenki elfogadta ezt, felmerül a kérdés, hogy ez a helyes testülete arra, mármint a parlament, hogy ezt a listát elutasítsuk. Kérdés, hogy nem lenne észszerű formális okokból és tartalmi okokból az állásfoglalást elutasítani, amelyet a bizottság elénk terjesztett, és a tanács pedig elfogadott. Köszönöm. Elnök, köszönöm látom, hogy a teremkiosztás ellen is tiltakoznunk kell, hiszen egy nagyobb termet akartunk, és aztán egy kisebbet kaptunk. Noha nagyon nagy érdeklődés mutatkozik ezen vita iránt. Remélhetőleg a következő alkalommal nagyobb termet kap majd a szakbizottság. Meg kell nézniük, hogy mindenkinél itt van-e a szavazókártya, hiszen nem sokára szavazni fogunk a következő jelentéstől több szavazás is lesz, tehát kérem, hogy mindenki készítse elő szavazókártyáját. Köszönöm, Martin Kellen kapja meg következőként a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Egyszerű a kérdés. Bárhogy is jutottunk ide, politikai megállapodás született, még az előző parlamenti ciklusban, miszerint az Európai Bizottság közétett 2009 végén egy listát azon szektorokról, ágazatokról, amelyek eh, a szénszivárgás hatája alá tartoznak. Vannak, akik azt mondják, hogy a bizottság listájával nem értenek egyet. Jó, akkor halljuk, hogy melyik ágazatot szeretnék kivenni erről a listáról. A borágazatot említette Linda, nem tudom, hogy én szakértő vagyok elég annak a területnek, hogy megmondjam, hogy igen vagy sem, de vannak olyan európai ágazatok, ahol sok ezren dolgoznak. Emlékszünk még a szénszivárgás vitára. Semmi értelme annak, hogy ezeket áttelepítsük, áttelepülésre kényszerítsük Európából máshova, ahol még nagyobb lesz az emisszió, mint Európában lett volna. Tulajdonképpen eh, így csak a munkahelyeket exportálnánk nagy pénzért. A bizottság megtette, amit kértünk tőle a határidőn belül, és ezt visszautasítani értelmetlen lenne. Kivéve, hogyha akik ezt javasolják, megmondják, hogy melyik list, a listáról mit húzzunk ki, akkor arról vitázhatunk. És arról beszéltünk, hogy a komitológiai eljárás helyese vagy sem, és hogy ezt hogyan tudjuk figyelemmel követni. De mi arra kértük a bizottságot, hogy egy listával álljon elő, ezt megtette a bizottság a szakértői bizottságon keresztül. Ezért el kell fogadnunk, Richard Széberrel egyetértek. Nem értem mi értelme tovább halogatni ezt. A cégeknek dönteniük kell a további beruházásról, a termelés bővítéséről, csökkentéséről, áttelepítéséről, jó néhány nemzetközi cég aktív világszerte, amelynek a napi működését befolyásolhatja ez a döntés nem szabad őket arra sarkalni, hogy Európán kívülre telepítsék a termelést, ez senkinek sem az érdeke. A Kopenhágában remélhetőleg megszülető megállapodás fényében esetleg a listát majd át lehetne írni, de ezért szerintem most ezt a listát el kellene fogadni. Ezért magát az indítványt, hogy ne fogadjuk el, visszautasítom. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az, igazából ez a téma nagyon egyszerű, és nem akarom újraírni a történelmet, és nem akarok hozzátenni, vagy kivenni szektorokat, nem ez a feladatom. A feladatom itt, és ebben a fázisban az, hogy megnézem, hogy a szakbizottság megtette azt, amit meg kellett tennie a múlt évben elfogadott irányelv alapján. Nem érdekel egy olyan vita, hogy ki mit fogadott el. Én új képviselő vagyok itt, elolvastam az irányelvet, és azért vagyok itt, hogy megítéljem, hogy a bizottság a feladatát elvégezte el. És ilyen szempontból egyszerű a kérdés. Azt kell tisztáznunk, hogy mi nem csak jogi szolgálatként, hanem politikai ítélethozóként is vagyunk itt. Tehát azt kell eldöntenünk, hogy a bizottság elvégezte a munkáját. Igen, nagyon fontos tudni, hogy a jogi szolgálat mit mond. Ugyanakkor nekünk saját felelősségünk van, politikai döntést kell hoznunk. Ennek az alapja legyen az, amit a jogi szolgálat mond. Az én megítélésem nagyon egyszerű. Egyébként ezt támogatja a jogi szolgálat véleménye is, hiszen ha elolvassuk a jogi szolgálatnak a véleményét, akkor azt látjuk, hogy ők nem tudják megítélni, hogy milyen mértékben érvényes az, hogy a harmadik országokkal kapcsolatos hatékonyságot hogyan lehet megítélni. Tehát ezt ezzel egyetértenek, de az is egyetértenek, hogy ennek lehet hatása a listára, és tudományos szempontból nem tudják megítélni, hogy ez jó döntése vagy sem, és ez a lényeg. Politikai döntésről van szó, a szakbizottság hozza meg azt a politikai döntést, hogy ez a lista érvényes legyen el. 2009 végéig ez meg kell, hogy szülessen, de nem kell 100%-át lefednie a cégeknek, a döntés az volt, hogy ez egy első lista. Minden évben hozzá lehet tenni még ágazatokat. Minden évben hosszabbá válhat a lista. Egy olyan lehetőség van, hogy rövidebb legyen a lista, ez pedig a Kopenhága utáni értékelés. Amikor vitát folytatunk egy hónappal ezelőtt ebben a szakbizottságban, és azt kérdeztük, hogy milyen kritériumok alapján fogják végezni az értékelést, a bizottság azt nem tudott egyértelmű választani, azt mondta, hogy még nem tudjuk. Tehát az az egyetlen lehetőség, hogy rövidebbé válhasson a lista. Tehát a az e- bizottság most politikai döntés alapján hosszú listát hozott össze, politikai döntés, hogy nem veszik figyelembe a harmadik országok kérdését, ez politikai döntés, úgyhogy most politikai döntést kell nekünk is hoznunk, hogy ezt a politikai döntést elfogadjuk-e vagy sem. És ezt a politikai döntést én elutasítom, mert úgy gondolom, hogy ezen a listán csak olyan cégek, olyan szektorok kell, hogy legyenek, amelyeknél biztosak vagyunk, hogy a szénátszivároktatás kockázata fölmerül. Kopenhága után rengeteg lehetőségünk lesz arra, hogy plusz ágazatokat hozzátegyünk, 2030-ig. Tehát politikailag ez az én politikai feladatom. Elutasítom a listát, amit a bizottság összeállított, mert úgy gondolom, hogy a bizottság olyan politikai döntéseket hozott, amelyeket én nem támogatok, hiszen nem felelnek ezek meg annak az irányelvnek, ami azt mondja, hogy az alap az aukció, aukció kell, hogy legyen. És én, mint képviselő, ezt a politikai döntést hozom. Köszönöm szépen. Van Rossi következik. Köszönöm, Köszönöm elnök úr teljes mértékben egyetértek, főleg az előttem hozzászóló két kollégával, Sziber és Kalanán kollégákkal. Szerintem ennek a határozat tervezetnek az elfogadása, vagyis a bizottsági lista elutasítása még plusz munkahely vesztést jelentene Európa számára, hiszen több cég esetleg más országokba fogja kihelyezni az üzemeit. Olasz cégektől, európai cégek ettől eltérően ugye olyan országokba kerülnének ki ezek a tevékenységek, ahol nem veszik figyelembe a kibocsátásra vannak az előírásokat. Csak példaként mondjuk Kínát láthatjuk, hogy Európában pontosan a nagy cégek, nagy vállalkozások delokalizáció miatt. Persze ennek, ezeknek a delokalizációknak az oka nem mindig a kibocsátás. Minden esetre mi közvetlen versenytársaink ezek az országok, hogyha elfogadjuk ezt a határozattervezetet, az még plusz károkat okozna Európa számára. Nem is csak klíma szempontból, hanem közvetlenül munkahely vesztés miatt. És ami egyébként nagyon zavar plusz, hogy Euró kollégák, Euró képviselők támogatták ezt a határozatot, és ők a, elsősorban ugye baloldali érzelműek, pedig pontosan ők kellenének, hogy leginkább védjék az európai dolgozóknak az érdekeit. Egy ilyen válság időszakban. Tehát hiába mondják azt, hogy amikor az előző jogalkotási időszakban milyen szellemben hozták ezt a döntést, stb. stb. De az előző mandátumban nem olyan volt a válsághelyzet, mint most. Nem annyi munkahelyet vesztettek el az előző mandátum alatt az európai munkavállalók, mint ebben az időszakban. Úgyhogy hibás, hogyha erre támaszkodunk az előző mandátumnak az időszakára. Nekem a cégeinket támogatnunk kell, és nem abban kell támogatnunk, hogy delokalizációt hajtsanak végre, hanem abban kell őket támogatnunk, hogy itt maradjanak európai területen. Természetesen a környezetvédelmet senki nem támadja, de ez a környezetvédelem az nem a dolgozók terhére kell, hogy történjen. Úgyhogy az én általam képviselt szervezetek elutasítják a listát, mi úgy gondoljuk, hogy a listát lehet javítani, végre lehet hajtani, de nem lehet törölni, mint ahogy ez a határozat tervezet azt kéri. Igen. Um... Köszönöm. Rossz úr, mert tegnap elmondtam, hogy a munkahelyek veszélyeztetése nem az éghalatvédelemből adódik, hanem a bankok és tőzsdék spekulációiból és 2013-ban kezdeni meg működését ez a rendszer, és reméljük, hogy akkor már gazdasági fellendülés lenne. Tehát nem szabad összekeverni ezt azont a fazonnal itt a vita során. Brebre de Brün asszony következik. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr. Visszatérnék apró kis részletekre megengedik a kollégák. Először is az előző parlamenti ciklusban ezt átrágtuk magunkat alaposan ezen, elfogadtuk a csomagot, senki sem volt teljesen elégedett, de a csomag része volt, hogy a bizottságnak ezt a listát december előtt kellett benyújtania. Senki sem kívánja újra nyitni ezt a vitát. Az Európai Bizottság kötelessége volt, hogy 2009 végéig benyújtsa ezt a listát, méghozzá bizonyos kritériumok alapján kellett összeállítania, és a parlamentnek is kötelessége az, hogy megvizsgálja, hogy a bizottság megfelelően eh, vette figyelembe az adott kritériumokat. Tehát a bizottság kötelessége volt a lista összeállítása, de mi kötelességünk pedig az, hogy megvizsgáljuk, hogy a megfelelő kritériumok alapján állt-e össze ez a lista. Szerintem egyértelmű, világos, hogy vannak olyan kritériumok, amelyeknek nem vett figyelembe kellően az Európai Bizottság. Gondolok itt a harmadik országok erőműveinek a hatékonysága, illetve a harmadik országok vállalásai. Ez az a két kritérium, amelyet nem vett figyelembe a bizottság. Ha ez nem így történt, és szerintem nem, akkor a parlament felelőssége, hogy ezt kimondja, és eh, szerves részét képezzük annak a folyamatnak, eh, amely eredményeképpen azt kell mondanunk, a bizottságnak, hogy nyújtson be egy új listát, egy olyat, amely megfelel az elfogadott jogszabályban lefektetett feltételeknek. Péter Líze. Köszönöm, Péter Líza következik. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer támogatnám azt, amit Real Zéber és Karl-Heinz Florence mondott. Egyes érveket röviden meg kell nézni. Még ha nem is döntő, ennek ellenére világossá kellene tennünk, hogy hogyan zajlott a jogalkotási folyamat az utóbbi években. Szatú Haszi joggal mondta, hogy a Környezetvédelmi és az Ipari Szakbizottságban az eljárás a szénszivárgással kapcsolatban más volt, mint ahogyan ez a végérvényes dokumentumban szerepel. De ebből nem azt a következtetést kell levonni, hogy a parlament nem támogatta a szöveget. Más szakbizottságok a parlamentben százszerzelékos szabad kultát kérelmeztek minden ipari ágazatnak, például az ö, ipari szakbizottság, és például a ö, külkereskedelmi bizottság részéről volt egy olyan vélemény, hogy a egy ilyen vélemény, és a parlament szavazott ennek egészéről. Ez nem volt jó eljárás, de mi voltunk az egyetlen olyan frakció, akik eh, ezt az eljárást kétségbe vonták. A parlament decemberben szavazott erről, mind a dátumról, mind pedig az eljárásról, a leakage listát illetően. Éppen ezért a bizottságnak nem tettünk szemrehányást, hogy, ez, hogy ennek megfelelően hajtott ezt végre. Az állásfoglalás szerzőjének fő érve hogy a harmadik országok fellépéseit nem veszik elegendő mértékben figyelembe. A bizottság egyértelmű volt az elmúlt ülés alkalmával, hiszen elmondták, hogy nincs jogilag kötelező határozat más parlamentek részéről. És a választási küzdelem során, vagy egy új kormány bejelentése, ez még nem törvény. Nézzük meg például az USA-ban, hogy milyen nehéz a helyzet, hogy a kormány bejelentését hogyan lehet törvényi alakítani, és ezt az EU-ban is átélhettük hogy egy bejelentés vagy egy javaslat még nem törvény, és az ipar versenyképessége, a tervezhetőség a munkavállalók számára, ezek nagyon jelentősek. Ezért bejelentésekre nem építhetünk, hanem kész törvényel kell rendelkezni olyan intézkedéseket illetően, amelyekről majd decemberben határozunk és más érvét is problematikusnak tartom ennek az állásfoglalásnak, mely szerint a hatékonyság nem minden harmadik országban minden körülmények között rosszabb, mint az EU-ban. Brazíliában vagy Kínában vannak olyan acélművek, acélvállalatok, amelyek épp olyan hatékonyak, mint az EU-ban. Hétfőn a választási körzetemben ö, beszélek majd a választóimmal, és ö, hogyha ugyanaz a hatékonyság, akkor a vállalatok áthelyezése nem káros a klíma számára, de ez a munkavállalók számára nehezen megmagyarázható, és azt nehezen képviselhető is egyben. És akkor még mindez hozzájönnek a szállítási költségek, hogyha az acélt nem Európában állítjuk elő, hanem importáljuk, akkor a közlekedésnek is vannak költségei, amelyek lecsapódnak a klímavédelemben is. Tehát ezt az érvet nem kellene túlfeszítenünk, Hogyha tehát a bizottság talál a világon egy másik olyan vállalatot, amely olyan hatékony, mint az európai vállalat, akkor ez nem érv. Aztán az ambícióinkat csökkenteni kellene a klímavédelemben, az előző szövegben. Most nézzük meg a tényeket. Jelenleg van egy emissziókereskedelem, amely árverezés nélkül működik. Egyes tagállamok, mint Nagy-Britannia és Németország részben az erőműveknél, az áramtermelésnél 10%-os árverezést folytatnak. 2013-ban szinte minden országban 100%-os árverezés lesz, és a közép-kelet-európai országok némi halasztással fognak ez, ebbe a 100%-os árverezésbe bekapcsolódni. Nincs túl allokáció, mert nagyon komoly a benchmark rendszer. A bevezető fázisban a benchmark rendszert kritizálták, hogyha ez nem történt volna meg, hogyha a benchmark megközelítés erősebb lett volna, akkor most sokkal előrébb lennénk. Ez egy pozitív környezetpolitikai eszköz ugyanis mert mint a benchmarking. Az utolsó év az USA-val kapcsolatos. Hogyha az USA-ban valaki a mai vitánkat a Karbalikics listáról érvként használja, hogy a klímavédelemben nem vagyunk annyira elkötelezettek, akkor nagyon következetesen el kell mondanunk európai részről, hogyha kevés ambiciózus, amiről mi itt vitázunk, akkor a szenátus és a képviselőház el kell, hogy ezt vegye. A 20%-os célt 30%-ra növeljük, 100%-os elverezés lesz az erőművek területében, és hogyha ez kevéssé ambiciózus, akkor kedves szenátorok és képviselők vegyék ezt át, és akkor Kopenhága hatalmas siker lesz. Határozatainkat a kitűzött célokkal meg kell erősítenünk, és folytatnunk kell, ezeket nem szabad kisebbítenünk, ambiciózusan benchmark rendszerrel, és nem csupán a százszerzékos árverezéssel kell eljárnunk. Köszönöm. Elnök, Corinne Lepage következik. Donc, euh, je crois pas que personne ici n'ait remis en cause le principe de la liste que nous avons voté. Elnök úr, úgy gondolom, hogy senki nem vonja kétségbe a listának az értelmét. Ez nem hangzott itt el senkinek a részéről, ez az első megjegyzésem. Másrészt úgy gondolom, hogy a céljainkat se vonja kétségbe senki. Miről is van szó? Azt kell megítélni, azt kell tudni, hogy az első lista, amit a bizottság benyújt nekünk, egyébként senki nem mondja azt, hogy rosszul végezte volna a bizottság a munkáját. Tehát ezek csak ilyen erőltetett viták. Az igazi vita, az igazi téma az, hogy az a lista, amit a bizottság benyújtott, megfelel-e azoknak a céloknak, amelyeket meghatároztunk. Tehát meg kell nézni, meg kell ítélni, hogy egy ilyen hosszú listával, amivel kizárunk, kizárunk szektorokat, hogy ezzel a meghatározott kötelező céloknak megfelelünk-e, vagy nem felelünk meg. Erre a kérdésre kell választ adni. Szerintem csak erről van szó, és csak ezt kell most megítélnünk. És tehát így kell, egyértelműen kell felvetni ezt a kérdést. Nem arról van szó, hogy bármilyen kárt akarnánk okozni az európai iparnak, sőt, mindannyian az európai ipar érdekében kell, hogy fellépjünk. Minden esetre azok a célok, amelyeket meghatároztunk, egyre azoknak az elérése, azoknak a módszere az egyre pontatlanabbá válik, és ez garancia arra, hogy a célok ne is valósuljanak meg. Ezért én azokhoz csatlakoznék, akik azt mondják, hogy túl hosszú ez a lista, Reméljük, remélem, hogy lesz lehetőség arra, hogy a bizottságnál, illetve Dimas biztosnál rákérdezzünk arra, hogy milyen módon állították össze ezt a listát. Tehát konkrétan gyakorlatilag 70-80 százalékát lefedi ez a lista az európai iparnak. Szerintem így kellene felvetni ezt a kérdést. Hogyha egy olyan rendszert alakítunk ki, amiből nagyon sok a derogáció, akkor ennek a hatása nem lesz kiegyensúlyozott, a kibocsátás területén, és nem ez a célunk. És végül nem fogjuk tudni elérni még a 20%-os célt sem, amit 2020-ra meghatároztunk. Úgyhogy én ezért támogatom a határozat tervezetet, ha csak nem esetleg eh, Dimas biztos úr, valami nagyon meghallgatjuk. Ja, vielen Dank. Nem. Catherine Suyé következik. Monsieur le Président, donc des, des propos qui vont être un peu redondants. Köszönöm, elnök úr mindenképpen fontosnak tartottam, hogy hozzászóljak azért, hogy támogassam itt a bizottság által összeállított határozatot. Ennek három oka van. Egyrészt a bizottság egy konszenzust tartott tiszteletben, azok a listák, amelyek, az a lista, amelyen azok az ágazatok szerepelnek, amelyek kivannak téve a oktatás kockázatának. Egy ilyen listát kellett, hogy összeállítson a bizottság, tehát a bizottság teljesítette az irányelvben előírt feladatát Természetesen mindannyian támogatjuk a cégeket, mindannyian tudjuk, hogy ez foglalkoztatási kérdés is. Aztán a javaslat a széndiokszid kibocsátás jelentős csökkentését célozza meg, és fontos, hogy azt pontosítani, hogy a listán szereplő ágazatok nem mentesülnek a kibocsátás csökkentési feladatok alól. hogyha nincsenek Európai Unión kívüli versenytárs cégek, akkor is ugyanígy ezeknek az ágazatoknak is dolgozniuk kell a kibocsátás csökkentésén. Aztán a kopenhágai témával kapcsolatban ugye az irányelv feladatai tiszteletben tartjuk, a 10 eszik egyes pontjáról van szó, szóval azt is tudjuk, hogy a listát módosítani lehet majd a nemzetközi tárgyalások tükrében, amelyek a kibocsátásra vonatkoznak. Tehát én a határozat elfogadása ellen fogok szavazni. Itt Rita, következik. Yeah. Um, well, to my colleagues to say that... Uh... Kollégáimnak, akik azt mondják, hogy eh, erről egyszer megállapodtunk, és akkor mit foglalkozunk vele, Nos, azt kell, hogy mondjam válaszként, hogy a bizottság nem tette meg azt, amit váltunk tőle. Hogyha formális legal, jogi érvelést várnak tőlem, akkor ez ez. Európán kívüli energiahatóságot kellett, meg kellett volna vizsgálniuk, illetve a harmadik országok vállalásait, hiszen ez befolyásolhatja erősen, hogy mely ágazat kerül erre a listára. Éppen ezért hibás ez a lista, ami egy globális megállapodást is alá is áshat. Miért adnák be a derekukat, miért vállalnának bármit is, hogyha mi az ipar nagy részét kivonjuk a felelősségvállalás alól. Akkor erre hivatkozva a harmadik országok is kivonhatják magukat a nemzetközi megállapodás alól Kopenhágában. Nemzetközi megállapodás hiányában pedig még kevésbé lennénk költséghatékonyak a probléma megoldásban. 77% jövőre akár 85%-a is az iparnak a listán szerepelhet, akkor a fennmaradó listán szereplő cégek, tehát hogyha a, a kvóták nagy részét vagy egészét ingyen kapják meg, 2007-2008-10 százalék leghatékonyabbja, akkor lesz egy éves olyan hatékonysági ráta, ami azt jelenti, hogy több mint 2010 2013 után a kvótáknak jóval nagyobb százalékát kapják majd meg ingyen. Végeredményképpen az európai cégek nagy része nem teszi meg a megfelelő beruházásokat, beruházás nélkül nem lesz munkahelyteremtés, mondom Rossi úrnak, sajnos az érvelése alapvetően hibás. Beruházás nélkül nincs munkahelyteremtés, már pedig nem erre ösztönözzük eh, az európai cégeket. Egyáltalán nem tetszik nekem eh, sem a megállapodás, sem az a jogi szöveg, eh, jogi alap, amelyre alapoztuk az egészet, sokkal erősebb irányelvet szerettem volna látni. Egy kis dologban viszont nyertünk, szerint nem lehet mindenkinek eh, ingyen kvótákat osztogatni, anélkül, hogy végig gondolnánk, hogy az a külső harmadik országban milyen hatással járna. Akiknek tetszik eh, az, az a megállapodás egésze, azoknak el kell fogadniuk, hogy a környezetvédők eh, egy falevelet tarthatnak a mesztelen király test elé. Ez az a kis dolog, amit mi megkaptunk. Ezt el kell fogadni, és most pedig sokan pontosan ezt a számunkra fontos elemét próbálják figyelmen kívül hagyni. Hogyha az állásfoglalás indítványunk mellett nem szavaznak, akkor nem tartják a szavukat, nem tartják magukat a megállapodásunkhoz. Jogi szempontból az állásfoglalás indítvány mellett kell szavazni, azaz felül kell vizsgálni ezt a listát az intézményközi megállapodás értelmében. Kelegen kollega felvetésére reagálva, hogy mely ágazat került a listára vagy sem. Az UNESCO jelentés fényében nem igazán értem, hogy miért vagyunk hatékonyabb például a hangszergyártásban, vagy a fésűgyártásban, vagy például az érme pénzérmeverésben, csak egy pár példát hozzak a hosszú listáról. Tehát, hogyha megállapodáshoz akarják tartani magukat decemberben, akkor kérem, hogy szavazzanak az elsoglás mellett. Ja. Az első az a Blackmailing machen hier im Nem kell itt vitát folytatni erről a szakbizottságban, azt illetően, hogy aki elfogadja a listát, az jó környezetvédő hiszen itt a tízes cikkel összefüggésben beszélünk. A, hogyha Schlichter úr ö, környezetvédő, akkor olvassa a tízes cikket. És helyesen értelmezze ezt, és nézze meg, hogy a kritériumok teljesülnek-e, avagy sem. De még a bizottságot is meghallgatjuk erről. Úgy vélem, hogy lassan le kell zárnunk ezt a vitát, hiszen egyesek már másodszor jelentkeznek szólásra, öten jelentkeztek még, őket még meghallgatjuk, és aztán Lindenberg asszonyt kérjük, hogy fejtse ki véleményét, és Dimas úr is politikusként fogja elmondani véleményét. Lindberg pedig elmondja, hogy mi is történt itt. Zsirpánió következik. Néhány. Néhány szót szeretnék csak szólni. Ebben a vitában egyre kellemetlenül érzem magam. Egyre kellemetlenebbül érzem magam. Persze 11-kor meg fogjuk hallgatni Dimász biztos urat, de egy sor politikai állásfoglalást hallottam, és igazából nem néztük meg, hogy milyen jogalkotási procedúrát csináltunk végig, hogyan jutottunk el a jelenlegi helyzetbe. Én átnéztem a teljes dossziét, és az első kérdés, ami felmerült a számomra a korábban alkalmazott eljárással, sikerült előrelépést elérni, vagy nem, olyan előrelépést, ami lehetővé teszi a további fejlődést. Meghallgattam McEwan hozzászólását, és ugye a triológusban ő is képviselt minket, aztán meg fogom hallgatni a biztos urat is, ezt követően fogom kialakítani a végleges véleményemet, és akkor fogom eldönteni, hogy hogyan döntök erről az állásfoglalásról. Minden esetre szerintem fontos, hogy ne felejtsük azt el, hogy ez a döntés a meghatározott célok alapján kell, hogy megszülessen. Azt kell megnéznünk, hogy milyen célokat akarunk elérni. Az a jogi keret, amit elfogadunk, annak az a lényege, hogy meg tudjuk védeni az érdekeinket a klímaváltozás elleni harcban. Aztán még egy kérdést szeretnék majd föltenni a biztos úrnak. Igen, nekem is úgy tűnik, hogy ez a lista túl hosszú, sokkal hosszabb, mint ami az ideális lenne a klímaváltozás elleni harc szempontjából. De most ez a lista, ez márványba lesz vésve, vagy pedig módosítható lesz, mondjuk Kopenhága után, és a Kopenhágában tapasztalt szándékok alapján. Mert ha azt mondják, hogy a jövőben módosítható lesz a lista, hogyha erős lesz a környezetvédelmi szándék, akkor nem látom igazán, hogy miért nem mehetnénk tovább ezen az úton. Néhány kolléga részéről azért ellenmondások merülnek föl, hiszen egyrészt védi, védeni kívánják az európai ipart, ugyanakkor azt mondják, hogy a lista túl hosszú, és lehet, hogy erősebb környezetvédelmi politikát kellene folytatnunk. Hát itt azért elég sok az ellentmondás. Nem csak pragmatikusoknak kell lennünk, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az együttöntési szándék mögött mi áll. Köszönöm. Crescencio. Köszönöm. Crescencio Revelini következik. Köszönöm, elnök úr. Egy fontos és nehéz szavazás ez, és határozatlan vagyok, nem döntöttem még, hogy hogyan is ö, járjak el. Russzó kollégának igaza van. Európa erős a gyengékkel, és gyenge az erősekkel a környezetvédelmi politikát illetően. A határaton kívül a nem európai váltok kibocsátásai minden logikán kívüliek, és nincs megfelelő program és perspektíva, holott egy nemzetközi perspektívára lenne szükség, és hiányoznak az alkalmak, hogy ezt megfelelően megvitassuk. Ugyanaz az álláspont, ugyanaz az erő nem lenne alkalom arra, hogy ezt megmut megmutassuk, amikor egyes nagy nemzetek semmiféle engedményt nem tettek a környezetvédelmi politikát illetően a WTO-ban. Meg vagyunk győződve arról, hogy a nagy lobbik, a nagy ipari lobbik, Európa nagy, legnagyobb ipari lobbjai aggódnak a szavazatunkat illetően a nagy lobbik számára ez egy eszköz lehetne arra, hogy tevékenységüket a harmadik világ országaiba helyezzék át, ahol a munkaerő költsége jóval alacsonyabb, és a környezetvédelmi szakpolitikák sokkal inkább engedékenyek. Nos, bizonyosan ez igaz a nagy, a legnagyobb lobbikra. A KKV-k esetében ez a szavazás egy olyan szavazás lehet, amely meghatározó jelentőség és rendkívül negatív az európai vállalatok nagy többsége Olaszországban kb. 90% a vállalatoknak KKV. Tehát, hogy az európai politikák ellen tiltakozunk, amely erős a gyengékkel és gyenge az erősekkel, és a KKV-kat védjük, akik megfelelő védelem nélkül állnak ebben az egész kérdésben, nos én az állásfogás ellen fogok szavazni. Ja. Denke Revellini. Dann... Köszönöm, Revellini. Kerbenyan Brandi következik. Voorzitter, dank u wel. Um, als nieuw lid van deze commissie... Uh... Köszönöm, elnök úr. Új tag vagyok a szakbizottságban, és uh, követem a vitát, és csodálkozom azon, hogy mik hangzanak el. Ugye sokan a 2008-as vitában is már részt vettek, és most pedig nem a lényegről folytatjuk a vitát. Nem a listáról van szó, és nem a derogációs értelméről van szó ennek a listának, hanem itt a csomagról kell beszélni. Egy csomagot fogadtak el a tavaly, és ezért azon is csodálkozom, hogy miért pont most kellett elkészíteni a listát. Igen, tudom, hogy ez volt a kérés a bizottság felé, hogy mostanra készítsék el a listát, de ez az időzítés, ez valóban tökéletes? Jó-e, hogyha most fogadjuk el ezt a listát? Szerintem nagyon fontos, hogy biztonságot garantáljunk az ipar számára. Az iparnak tudnia kell, hogy hosszú távon milyen feltételek között hajtat végre beruházásokat, hogyan tudja tervezni a tevékenységét. De ezzel a listával milyen biztonságot adunk az iparnak? Néhány hónappal a kopenhágai megállapodás előtt milyen biztonságot, milyen biztonsági feltételeket adunk az iparnak? ezt magyarázzák meg nekem, próbálják ezt meg, meggyőzni, próbálnak meggyőzni engem erről. Az, az ipar hogyan tud döntést hozni olyan lista alapján, ami nagy valószínűséggel néhány hónap után változni fog. A bizottságtól is ezt szeretném kérdezni, hogy ez az időzítés megfelele, hiszen ennek a, az állásfoglalásnak az egyik lényegi eleme az időzítés. Az a kérdésem tehát, hogy miért a kopenhágai megállapodás előtt kerül benyújtásra a lista, ami aztán módosulni fog. És az időzítés a törvényben van meghatározva, ez nem a mi kívánalmunk volt. A parlament is elfogadta ezt. A Hitner következik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja się przysłuchuję. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, érdeklődő hallgattam az kollégák hozzászólásai, de időről időre az a benyomásom alakul ki, hogy nagyon furcsa dolgokat hallok. Az európai cégek problémát jelentenek számunkra? Úgy tűnik számomra, hogy gyakran nem értjük azt, hogy a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés mind az európai cégeknek köszönhető, miközben mi úgy beszélünk róluk, hogyha itt valamit ingyen kapnának. Európának kell állnia a cechet, nem Kínának, és hogyha gazdasági növekedést szeretnénk, a válságból való kilábalást, akkor azon kellene gondolkodnunk, hogy hogyan segítsünk az európai cégeknek növekedni. Azzal, hogy ezt a kérdést tovább hallgatjuk, ennek semmi értelme, abban kell segíteni a Európának és az európai iparnak, hogy beruházásokkal, növekedést generáljanak. Nem vitatkozhatunk végtelen, a végtelenségig arról, hogy ez vagy az az ágazat felkerül-e a listára, vagy lekerül-e a listáról. Nagyon sok olyan ágazat van Európában, amelyek nem lesznek képesek, egész egyszerűen nem lesznek képesek az új technológiai beruházásokra, mert egész egyszerűen nincsenek meg ezek az új technológiák, ami nem az ő hibájuk. Nem háríthatjuk rájuk a felelősséget, nem várhatjuk tőlük, hogy újabb és újabb kötelezettségeket vállaljanak. Vitázhatunk erről jövőre és két év múlva, miközben folyamatosan hátrafelé lépkedünk. Egyet előre, kettőt hátra. Nem, előre kell néznünk, előre kell tekintenünk, előre kell lépnünk. Nem arról kell vitáznunk, hogy jó a lista vagy rossz, így vagy úgy át kell dolgozni. Nem kell félnünk a döntéstől, meg kell azt most hoznunk. Ja, bevor és Frau Slingberg... Mielőtt szingber, asszonynak adom meg a szót, még egyszer Szatuhászi kap szót. Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden. Zéber úrnak és másoknak. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek csak a 10%-a kap ingyenes allokációt. 10% hmm. kap 100%-os ingyen allokációt a legenergiahatékonyság e- e- szempontjából vezető cégek, de más cégek a benchmarkig 100%-ot kapnak, ami a bizottság értékelése szerint az emisszió az a érintett ágazatokban a teljes széndiokszid kibocsátás 77%-át jelenti. Óriási arány ez. Az emisszió kétharmadáról beszélünk. Sőt, háromnegyedéről. A tárgyalások során tisztában voltunk azzal, hogy a shell vagy a mély szó kerüljön az angol szövegbe. Óriási a különbség, hogy a jogi szöveg úgy fogalmaz, hogy meg kell tennie, vagy meg teheti. Ebben a jogi szövegben a shell szó mm, szerepel, vagyis figyelembe kell venni a harmadik országok fellépését tehát nem egy politikai értékelést teheti függővé az Európai Bizottság. Nem, ér, nem figyelembe veheti, hanem figyelembe kell vennie. Nyilván tudják ezt a jogász kollégák, hogy a kettő között óriási különbség van. Ez nem csak egy jogilag kötelező megfogalmazás, nem csak a, és ráadásul nem csak a harmadik országok kötelezettségvállalásait kell figyelembe venni, hanem energiahatékonysági fellépését, és ezt a két szempontot nem vette figyelembe az Európai Bizottság a jelen lista összeállításakor, illetve azon számítások során, amelyek a lista összeállításához vezettek. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Slingbag asszony, nagyon sok kérdés érkezett önhöz. Egyrésztről az a szemrányás, hogy a kritériumok nem teljesültek, a 10A cikkben szereplő kritériumok, tehát az összevetés hasonló létesítményekkel harmadik országokban. Ez a követelmény lényegében nem teljesült. Másodszorban miért ilyen hosszú a lista? Ez egy politikai döntés volt, konkrétan elhangzott, hogy például a bor ágazat miért szerepel a listán. Ehhez hozzájön az a kérdés, amelyet majd az biztosnak kell még megválaszolnia, hogy mikor lesz új lista Kopenhága után, hogyan fog részt venni a parlament ebben a folyamatban, ha új lista lesz. És egy új lista esetében a módosítások, amelyek amelyeket majd eszközölnek, mind a két irányba tartanak majd? Tehát lesznek olyan ágazatok, amelyek hozzájönnek a listához, mások lekerülnek róla. Egyesek attól félnek, hogy egyre több ágazat kerül majd fel a listára. Tehát mik voltak az alapjai ezen lista elkészítésének, és mik a szándékai Kopenhágát követően tessék? Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Rögtön egy-két dolgot hagy tisztázzak, mielőtt nyilván majd Dimasz úr is beszámol erről. Először is a szempontunkból fontos, a mi részünkről fontos azt tisztázni, hogy ez a tervezet a 20%-os eh, egyoldalú csökkentési forgatókönyvet veszi alapul, amikor más országok nem tesznek hasonló vállalást, ahogy azt kimondtuk, eh, a kopenhágai csúcs tükrében át kívánjuk ezt dolgozni. A 10B bekezdés első részében kimondjuk ezt. Tehát júniusig fogjuk megtenni jövő évben ezeket a felvizsgálatokat. A csúcs is, John is elfogadták, hogy a nemzetközi éghajlatváltozási tárgyalások végkimenetének tükrében ezt fogjuk vizsgálni kívánjuk, és ez együtt döntés keretében eh, történik majd a tanács és a parlament együttes részvételével. Szeretném hangsúlyozni, hogy a határozat tervezet eh, jogilag eh, megalapozott, meg is mondom miért, az Európai Bizottság az irányelv rendelkezéseit követte, a lehető leghűbben, leghűbben, és a határidőt is, a tavaly elfogadott határidőt is tiszteletben tartottuk. Mi nem gondoltuk úgy, hogy e, ez a helyes megközelítés, mi úgy gondoltuk, hogy Kopenhágát követően kell elfogadni ezt a listát, mi mégis azonban tiszteletben tartjuk a tanács és a e, parlament döntését. Lássuk most a kritériumokat. Mit tesznek a harmadik országok? 10A cikk e, ben valóban az szerepel, hogy Shell, azaz figyelembe kell venni az Európai Bizottságnak, miután figyelembe vette a rendelkezésre álló releváns adatokat. Mit is pontosan? A harmadik országok milyen mértékben, amelyek a globális termékek előállításában jelentős részt vállalnak, amikor vállalják az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentését, a második elem pedig figyelembe kell vennie, hogy ebben az országban, az ebben az országban, tehát a csökkentést vállaló harmadik országokban látható üzemek energiahatékonysága mennyire összevethető az Európai eh, Unióban találhatókkal. Mi igenis figyelembe vettük ezt, a határozat eh, tervezett 22-es preambulum bekezdésében le is írjuk. A jelenlegi ponton eh, Norvégia, Izland és Svájc vállalta az emisszió csökkentést a releváns ágazatokban. Ezek az országok még együtt is sem <clears throat> adják az érintett ágazatokban a globális termelés jelentős hányadát. A széndiokszid hatékonyság tekintetében pedig kimondjuk ugyanebben a pre preambulum bekezdésben, hogy a releváns adatok nem állnak rendelkezésre, mert a statisztikai definíciók össze, nem összevethetők, nem összehasonlíthatók, illetve ágazati e, bontásban nem állnak rendelkezésre ezek az adatok. Még egyszer mondom, Norvégia, Izland és Svájc vállaltak ilyen csökkentést, amelyek nem képviselik a globális termelés jelentős hányadát, így sem értelmes, sem nincsen, sem jogi kötelezettségünk nincs arra, hogy az energiahatékonyságot, illetve széndiokszid hatékonyságot itt figyelembe vegyük. A második elem, még egyszer mondom, egy olyan hatulmányon, a tanulmányon alapul, amelyet a globális üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának hatékonyságát érinti, és az összegyűjtött adatok nem voltak eléggé robosztusak, ezt a szót használtuk a jelentésben is, ahhoz, hogy figyelembe vegyük őket. Ezt a tanulmányt a honlapunkon közé is tesszük. a Környezetvédelmi Bizottság saját állásfoglalási indítványa Kopenhágával kapcsolatban kimondja, hogy az Európai Unió az egyetlen, a világ egyetlen olyan régiója, amely kötelező érvényi célokat állapított meg a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Ez a H bekezdésben szerepel az állásfoglalási indítványban. Az Európai Bizottság ezzel egyetért, ezért azt várjuk a harmadik országoktól magunk is, hogy kötelező érvényű vállalásokat tegyenek Kopenhágában. A szénszivárgásnak kitett ágazatok éppen ezért, ahogy a tavalyi irányelv is kimondja, ilyen megállapodás előtt ez a, ez a lista felülvizsgálandó Kopenhágában megszületendő döntés tükrében tetszik vagy sem, az Európai Bizottság tett, követte a törvénybetűjét, éppen azért, hogy az év vége előtt még formálisan is elfogadásra kerülhessen, már most benyújtottuk. Többen beszéltek arról, hogy az árverezés a preferált allokációs módszer. Az árverezés még mindig az alapszabályt jelenti a felülvizsgált ETS irányelvben, emissziókereskedelmi irányelvben, de rendelkezések szerepelnek, elfogadtunk rendelkezéseket a szénszivárgás által fenyegetett ágazatokra. Egy hatékonysági benchmark mértékén belül kaphatnak ingyenes allokációkat, egyébként erről még nálpottunk meg, majd a javaslattal visszatérünk, a benchmarkra vonatkozó javaslattal visszatérünk Önökhöz jövőre, de fel sem merül hogy a listán szereplő ágazatok mentességet kapjanak, nem csak azon üzemek, amelyek a benchmark, a megállapítandó benchmark eh, nál hatékonyabbak, amely egy bonyolult átlagszemítással eredményeképpen jön ki, csak ezek kaphatnak 100%-osan eh, ingyenes allokációkat. Mert nem tudjuk, hogy mi lesz ez a benchmark, mihez hasonlítunk, így nem tudjuk, hogy az ingyenes allokációk mennyit tesznek majd ki. A 77%-ról beszélték, de nem, ez nem. Az A, az ipari kibocsátások teljességének 77%-a, de még egyszer mondom, a listán szereplő cégek nem fogják 100, nem fognak 100%-os ingyenes allokációt kapni, nem csak a benchmark szintig ami pedig a borágazatot illeti, hogy egy konkrétumot kiragadjak, azok az egyértelmű kritériumok, amelyek az irányában szerepeltek, ezeket követte az Európai Bizottság, és e, látni kell, hogy a missziókereskedelemát tartoznak e, azok az ágazatok, ahol valamilyen égetés e, folyik, és pontosan az ilyen pontosan az ilyen égető művek miatt kerül a borágazat és az emissziókereskedelem hatája alá. Még egyszer mondom, mi a kritériumokat alkalmaztuk a borágazatból származó adatok azt mutatják, hogy külső országokkal 30%-on fölüli a kereskedelmük. Elvégeztük az elemzést, és emiatt került a borágazat a listára, ami a égetőműveket illeti, azaz áram erőmű, áram áram előállítást ebben az esetben, itt el kell az elektromos áram előállítását és a fűtési célú erőműveket a, a hőerőműveket el kell különíteni. De egyébként ez az irányelvben lefektetett rendelkezésekből egyenesen következik. Ja, vielen Dank, Frau Swingberg. Köszönöm szépen a magyarázatokat. Ahogy korábban is mondtam, a témáról Dimas biztos úr meghallgatását követően fogunk szavazni, ugye megvárjuk, hogy ő milyen magyarázatokkal fog él, élni. Most térjünk át a következő napi rendi pontra, ez a nyolcas. Linda McKelven javaslata következik. Öt percet majd kérünk, mielőtt szavazunk azért, hogy értékelni tudjuk, hogy a biztos úr milyen válaszokat adott. Tehát biztos urat meghallgatjuk, aztán kérem, hogy adjon 5 percet, és azt követően tudunk szavazni. Igen, értem, de azért ezt nehéz megvalósítani, mert ha 12-kor szünetet tartunk, akkor lehet, hogy fél órát követően tudunk majd szavazni. Mindenesetre a bizottság dönthet erről a javaslatról. Van-e megjegyzés ezzel a javaslattal kapcsolatban? Krisztély biztosség. Egyetértek Linda Mekevennel. Igen, vitát folytattunk tegnap a ö, frakcióval, megosztott a véleményünk, szeretnénk meghallgatni, hogy Dimas biztos úr mit mond, és a biztos úr szavai alapján fogunk szavazni, de hát néhány percre szükségünk van, hogy a frakció egységesen dönthessen. Elnézést, elnök úr! nem fogunk eltűnni, csak gyorsan egyeztetünk. Hát korábban is sokszor ezt megtettük gond nélkül a bizottságban. Rendben. Myślę, że wszystkie argumenty tutaj zostały już powiedziane. Nie sądzę, żeby komisarz Dimas wprowadził jakąś zasadniczą Érdeklődve hallgattam az érveket. Szerintem Dimas úr semmiféle újat nem fog mondani. Nem értem, hogy miért kell a szavazás előtt bármiféle szünetet tartani. Gut, wir, wir, wir machen das so. Így, így fogunk tehát eljárni. 12-től 15-kor lesz egy szavazásunk, tehát fél egyig ezt le kell bonyolítanunk, lehetőleg maradjanak itt, hogy ne ö, tehát mindenképpen 12-15-kor lesz erre lehetőség, előtte lesz némi időtanácskozásra. Nos, a következő napi rendi pont, Rosbach asszony jelentése, a tengeri környezet védelméről, az Atlanti óceán északkeleti részén, az ASPER egyezményről van szó. Streams in geological formations széndiokszid tárolása a geológiai kőzetekben. Talán a jelentéstevő még egyszer ki tudná fejteni, hogy mely módosító indítványokat ajánl nekünk. Rosbach asszony, tessék. Jó, min græske kollega Kriton Arsenis er kommet med et udmærket ændringsforslag. A Ercenyűsz kolléga remek módosító indítvány nyújtott be a helyzet kifejtésére. Teljes mértékben az ő álláspontján vagyok. Az elmúlt ülés óta néhány tudóssal folytattam konzultációt, és vélemény szerint ez a megoldás jó, hogyha a széndiokszidot biztonságosan akarjuk a talajban tárolni. Öt energiaegységhez egységre van szükség, hogy egy széndiokszid egységet tárolhassunk. Hiszen a széndiokszidot cseppfolyósítani kell, és ezt követően lehet betárolni a talajba. A megkérdezett tudósok azt javasolták, hogy talán jobb megoldást is lehetne erre találni. tehát a kolléga módosító indítványát ebben az értelemben csak támogatni tudom. Hosszú távon azonban jobb megoldást kell találnunk, mint amit itt javasoltunk. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm, Rosbach asszony. Most pedig Chris Davis a CCS irányelv jelentéstevője következik. Thank you, Chairman. This is my opportunity. Köszönöm, elnök úr. Egy szemináriumot szervezek a CCS témában ebédidőben, akik többet is tud, kívánnak tudni, 12.30-kor a DJ Environment és Trend eh, képviselőtől többet is megtudhatnak. Jól emlékszem arra szkepticizmusra, amelyet éreztem, amikor először olvastam azt, hogy a hőerőművek által termelt széndiokszidot eh, visszapumpáljuk a kőzetekbe, de meggyőztek engem, amikor egy Kína és éghajlatváltozási szakértő eh, mondta nekem, hogy a foszilis tüzelőanyagok használata milyen eh, módon nő világszerte, és még hogy az elkövetkező 20-30 évben rettenetesen eh, meg is nő a megújuló energiaforrások használata, a foszilis tüzelőanyagok még hosszú évtizedekig használatban maradnak, és meg kell találni a módját arra, hogy a széndiokszid kibocsátást valahogy ellensúlyozzuk amikor a geológiai tárolását a széndiokszid geológiai tárolásáról először vitáztunk, azt hiszem másfél évvel ezelőtt itt ebben a szakbizottságban, a hozzászólók többsége vagy ellenséges volt a CCS-sel, vagy szkeptikus volt ezzel szemben, de hat hónappal később megszavaztuk az irányelvet, és az emissziókereskedelmi vita során egy rendelkezéssel kiegészítettük ezt, a korábbi irányelvet, amikor a kísérleti projektek támogatását lehetővé tettük. Az Európai Tanács tavaly ezt elfogadta a mi javaslatunkra, tehát Hiába voltunk szkeptikusak, mégis felismertük, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemben fontos szerepet játszhat a, a széndiokszid tárolása, ilyetén módon történő tárolása. Az új parlament időközben felállt, és a szkepszis újra eh, generálódott az új képviselők által a technológiával szemben, hogy eltemetjük a széndiokszidot, az olyan, hogyha a rádió aktív hulladékot temetnénk el a közvetekbe. Sokszor hallottuk ezeket az érveket. A legtöbben, akik részt vett, akik régóta foglalkoznak ezzel a témával, ameddig foszilis tűzelőanyagokat használunk, addig ezt a technológiát bármilyen sokba is kerüljön, tovább kell fejleszteni. Fontos, hogy Európa magához ragadja a vezető szerepet ez ügyben. Még egyszer mondom, mindenki jöjjön el ebéd időben, és akkor többet is megtudhat erről a fontos témáról a szemináriumban. Charmanter Hinweis. Ez egy kedves utalás arra, hogy hogyan tölthetjük el az ebéd szünetünket. Hogyha azt mondjuk, hogy az MV delegációval közölték Washingtonban, hogy pénteken Virginiában az első nagy létesítmény megkezdte működését. Az USA-ban tehát már vannak ilyen létesítmények Kínában és nálunk is. Kérdés persze, hogy hol tároljuk a széndiokszidot, ez egy nagyon fontos témakör. Egy próbaszavazást kell megejtenünk, hogy működnek-e a készülékek, Kérdés tehát, hogy karácsonykor havazni fog-e, avagy sem. Nyomják meg tehát a gombot. Aki havat akar, az a zöld gombot nyomja, aki nem, a pirosat, aki pedig, eh, akinek mindegy, az tartózkodjon. Próbaszavazás következik tehát. Alle abgestimmt. Mindenki szavazott? Még nem haben fünf nicht abgestimmt. Fünf könnten noch abstimmen. 55 jelenlévő van. Akkor mondjuk azt, hogy berekeztjük a szavazást. Tehát szavaz, ö, havazzon karácsonykor, a túlnyomó többség igennel szavazott, a készülék tehát működik. Szuper, akkor tehát térjünk át Rosbach asszony jelentésére. Egyes módosító indítvány Rosbach asszony részéről. Van még egy megjegyzés, a tessék? Még ügyrendi kérdése van? Mikro. Mikrofont kérünk. Amikor aperto vuole akkor intervenire. A vita még nyitott, ezzel a témával kapcsolatban akartam hozzászólni. Dann gebe ich noch ja, Adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Csak néhány ervet, érvet szeretnék aláhúzni. A széndiokszid tárolásról van szó. Olaszországnak van hozzáadott értéke a széndiokszid tárolás kockázataival kapcsolatban, hiszen Olaszországban sok aktív vulkán van, és az egyik vulkán a legveszélyesebb, amely Olaszország területén található. Az természet ezen óriásai megtanítottak arra, hogy hogyan viselkedik a széndiokszid a föld alatt, és ez valóban egy kezelhető kockázat. Tehát az energetikai környezetvédelmi területen is vannak tudományos tapasztalataink, éljünk ezekkel, ezek stratégiai jelentésségűek hiszen így lehet a megfelelő CCS technológiákat végrehajtani nagy létesít telepményekben, hogy a metánt is tároljuk, és stratégiai tárolókat létesítsünk a nukleáris hulladékra. 2100-ig nagy környezetvédelmi forradalom fog lezajlani a tüzelőanyagokból kibocsátott széndiokszid tárolására vonatkozóan. Minden esetre ezek a technológiák, technológiákat polgáraink kevéssé ismerik. Ezt helytelennek és elfogadhatatlannak tartom, hiszen helytelen téves, kegyensúlyozatlan információk vannak a megújuló energiák javára. Európában nincs tér, és országaink nagyon sűrűn lakottak hogyha azt gondoljuk, hogy egy nukleáris erőművet, vagy tiszta szénerőművet, amely néhány hektárt foglal el, ezt mással, például szélerőművel lehetne erős, helyettesíteni. Nos, ez nagyon sok terület kellene. Egy nem régiben született energiaügyi dokumentum kiemeli annak a jelentőségét, hogy minden technológiát fejleszteni kell, különös hangsúlyt helyezve a CCS technológiára, amely nem csupán a szénerőműveknél alkalmazható, hanem az acélerőművekben, a kőolajfinomítókban, a cementiparban is, a hulladékiparban úgy szintén. Tehát a CCS létesítmény nagyon jó mindenhol ebből a szempontból, és nagyon fontos kormányunk számára Európában, hogy megtalálják a pénzügyi eszközöket annak érdekében, hogy a CCS létesítmények költségeit csökkentsék, és ezek nagy elterjedését szorgalmazzák. Elnök Tatarella úr, nem akartam önt megszakítani, de most itt nem a vita, vitában vagyunk, hanem ez már a szavazás. Azt hittem, hogy a módosító az akar hozzászólni. Tehát ez már nem a vita, a vita már lezárult, most már szavazunk. Rozbach asszony, van még megjegyzése? A szavazáshoz kérem, nem a vitával kapcsolatban.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 az egyes módosító indítványról szavazzunk elektronikus módon, Rosbach asszony részéről, ki van mellette. Elnézést, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 50 igen, egy nem, egy tartózkodás elfogadva. Négyes módosító indítvány Kriton Arzenész részéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 49 mellett a négyen ellene, ezt is elfogadtuk. Kettes módosító indítvány Rosbach asszony részéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 47 mellett a négyen ellene, egy tartózkodás elfogadva. Hármas módosító Rosbach asszony részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47-en mellette, 5-en ellene egy tartózkodással elfogadva. A szavazáshoz érkeztünk, a jelentésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 mellette egy ellenszavazat, három tartózkodás. Gratulálok Rozbach asszonynak a jelentéshez. A következő napirendi pont a 8-as, 9-as szóbeli választ igénylő kérdés a tanácshoz a dohányfüstmentes környezetről. A tanács december 1-én fogadja el végkövetkeztetését ebben a tárgyban, és a parlament időbeli okokból csak egy szóbeli kérdést tud benyújtani, és a novemberi második plenárison a frakciók egy állásfoglalást fogadnak el. Edith Estrella kíván hozzászólni. Obrigada, Presidente. Na minha qualidade de relatora deste... Köszönöm, elnök úr. Ennek a véleménynek, véleménytervezetnek én vagyok a fogalmazója és úgy vélem, hogy jogos ezt a kérdést feltennünk a tanácsnak, hogy füstmentes eh, területeket hogyan lehet kialakítani, ami az ajánlásokra nincs semmiféle kiatással, csak a végrehajtására. Elfogadhatatlan, hogy a tanács nem várja meg a parlament véleményét ez ügyben. Az ajánlás a nyári szünet alatt érkezett hozzánk ide a parlamentbe, azaz a választásokat követően egy olyan ponton, amikor új képviselők százai foglalták el a új helyüket, és új szakbizottságok álltak fel, például a miénk is, amelynek az alakuló ülésére végül szeptemberben került csak sor. Az Európai Parlamentnek ezért nem volt lehetősége arra, hogy véleményt nyilvánítson a rendelkezésre álló egy hónapban. Vannak olyan eljárások, amelyeket nekünk követnünk kell, meg kell eh, vitatnunk egy témát, meg kell hallgatnunk az árnyék előadókat, eh, szavaznunk kell a szakbizottságban, majd ugyanezt a plenárisban, plenáris ülésen is meg kell ismételnünk, ott is meg kell vitatnunk, és meg kell szavaznunk egy témát. Tehát egyértelmű, hogy százszázalékosan lehetetlen volt a tanács által javasolt határidőt tartanunk. Úgy érzem, hogy elfogadhatatlan, hogy a tanács eh, ennyire nem, tiszt, nem tartja tiszteletben az Európai Parlamentet, mint intézményt, és annak véleményét. Én értem, hogy a svéd elnökség szerette volna lezárni ezt a számukra fontos dossziét, de jó lenne, hogyha ők is értenék a mi álláspontunkat, és egy ennyire fontos témában sokkal jobb lenne, hogyha minden intézmény eh, hallathatná a hangját, és véleményt nyilváníthatna. Éppen ezért arra kérem a nagyra becsült kollégákat, hogy a szóbeli kérdés mellett szavazzanak, hogy a tanács elmagyarázhassa nekünk, hogy miért nem várta meg a parlament véleményét ez ügyben. Ja, danke, Frau Estrella. Köszönöm, Estrella asszony. Az újonnan alakuló parlament a szokásos szakbizottsági utat járja, tehát ez egy szóbeli kérdés. Nem látok szólásra jelentkezőt, tehát azt javasolnám, hogy szavazzunk ezen szóbeli kérdés elfogadásáról. Megnyitom a szavazást. Elektronikus abstimmen. Elektronikus szavazás következik. Amal abgestimmt mindenki szavazott. Igen, erről van szó. Az eredmény 45 igen, egy nem és két tartózkodás. Ezzel a szóbeli kérdést elfogadtuk. Azt hiszem, hogy néhány perc szünetet tartunk, amíg Timasz úr 11 órakor megérkezik, megszakítom az ülést.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 A holland parlamentből, a Twitter Kamerből üdvözlöm Lisbeth Spies asszonyt, aki ott a Környezetvédelmi Szakbizottságban dolgozik. Üdvözlöm őt, mindig nagyon örülünk, hogy a nemzeti parlamentekből kollégák látogatnak el hozzánk és részt vesznek munkánkban. Üdvözlöm őt. Szintén örömmel üdvözlöm itt szakbizottságunkban Dimász biztos urat, aki még 33 napig akinek még 33 napja van a Kopenhágai Klímakonferencia kezdetéig. Láthatja itt, hogy milyen nagy elvárások, milyen nagy várakozások, remények kötődnek ehhez a konferenciához, a nemzetközi megállapodáshoz. A kiotói jegyzőkönyv utáni időszakra vonatkozóan nagyon nagy izgalommal várjuk, hogy mit tud elmondani a dolgok állásáról, az Európai Unió előkészületeiről erre a konferenciára, és természetesen arról is, hogy hogyan lehet hidat verni partnereinkhez, az USA-hoz és a küszöbországokhoz. Nem is vesztegetjük tovább az időt, Nagyon érdekes vitánk volt a Karbonlikics listáról délelőtt. Nagyon ellentmondásos eszvecsor alakult ki itt a szakbizottságban, és a szavazást elhalasztottuk az önnel való eszmecserét követő időre. Hiszen elest kell foglalnunk, hogy mi legyen az eljárás mód a Kopenhágai konferenciát követően. A 10B cikket a bizottság hogyan kezeli, hogyan vizsgálja felül ezt a listát, és ebben a parlament hogyan fog részesedni ebben a felülvizsgálati folyamatban. Két téma tehát, amely összefügg egymással. Meg is adom önnek a szót, tessék. Giri σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy részt vehetek ebben az eszmecserében az Európai Unió állásfoglalása tekintetében a, az ENSZ kopenhágai klímaülésére vonatkozóan. Ugye december elején kerül sor a kopenhágai ülésre. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament fontos szerepet játszott az optimista európai, ambiciós európai klímapolitika kialakításában. Mobilizálni igyekszünk az érdekelt feleket, a fejlett és fejlődő országokat is többek között. Ez az együttműködés továbbra is működni fog, és a parlament nagy számú delegációval fog részt venni a Kopenhágai ülésen. Nézzük át, hogy mik a legfőbb problémák és mik a legfőbb kihívások amelyeket megoldva megállapodásra kellene majd jutni Kopenhágában. Igazából három ilyen kihívás van. Először is meg kell azt a lehetőséget találnunk, hogy a fejlődő országok is fejlődni tudjanak, ugyanakkor az ambiciózus, kibocsátás csökkentési feladatokat is teljesíteni tudják, azért, hogy az éves klíma hőmérséklet emelkedés ne legyen több mint kettő fok. Második kihívás, hogy főleg a fejlődő országok megfelelő intézkedéseket hozzanak a kibocsátás növekedés korlátozására, azért, hogy a korábban említett célokat el lehessen érni. Harmadik kihívás, milyen módon lehet megfelelő finanszírozást garantálni a fejlődő országok támogatására. Egyrészt azért, hogy megfelelően alkalmazkodjanak a klímaváltozás feladataihoz, másrészt a már bekövetkezett klímaváltozás okozta következmények ellen hogyan tudnak, tudjanak, fel tudjanak hatékonyan lépni. az üvegházhatású kibocsátások e- ellen hogyan tudnak fellépni. A kopehágai találkozó legfontosabb témája a klímaváltozás tanulmányozása lesz. Az Európai Unió példát kell, hogy mutasson Kopenhágában. A kopenhágai ülés és a kopenhágai megállapodás kiinduló pont lesz a lényegi változások megtörténtéhez. Reméljük, hogy ez ténylegesen el lehet majd érni, és reméljük, hogy a jövőben a gazdaságot alacsonyabb kibocsátása fogja jellemezni, alacsonyabb üvegházhatású gáz és széndiokszid kibocsátás fogja jellemezni. Az Európai Unióban már nagyon sok erőfeszítést megtettünk, több alkalommal kértük a fejlődő országokat is, hogy csatlakozzanak a kibocsátás csökkentési célokhoz, azért, hogy 2020-ra 30%-kal csökkenjen a kibocsátás a 90-es a 90-es szinthez képest. A kiegyensúlyozott nemzetközi megállapodásra van szükség mindenhez. Természetesen a kérdéses országoknak a céljai a részkapacitások és a részfelelősségek alapján kell, hogy teljesüljenek. És ezzel kapcsolatban egy sor kritériumot állítottunk fel. Meg kell vizsgálni, hogy ezek az országok milyen gazdagok, meg kell vizsgálni ezeknek az országoknak a GDP-jét, aztán, hogy milyen módon tudják az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni az egyes országok. A harmadik kritérium, amit meg kell vizsgálni, hogy azonnali intézkedésekre van szükség, hiszen a kibocsátás csökkentésére megtett próbálkozásokat is meg kell vizsgálni az egyes országok részéről, az utóbbi években vizsgáljuk ezt, különösen a 90-es évektől kezdve. A negyedik kritérium, hogy azt is meg kell vizsgálnunk országonként, hogy hogyan növekszik a népesség. Komplex módon úgy látjuk, hogy ezek a kritériumok egy sor vállalást igényelnek a fejlődő országok részéről, és a fejlődő országokkal szemben is, azért, hogy az Európai Unió is el tudja fogadni a 30%-os csökkentést. Az Európai Uniónak a az Európai Unió a célját két oldalú egyeztetések keretében próbálja elfogadtatni. Ezek eddig sikeresek voltak, és bizonyos esetekben már a szándékok fokozására is lehetőség volt. Az utolsó két ilyen ország Japán és Ausztrália. Néhány iparilag fejlett országnak még most kell megtennie a vállalást, vagy legalábbis garantálnia kell, hogy fokozottabb vállalást fog tenni. Ukrajna, Kanada, Egyesült Államok és Oroszország sem bizonyította még, hogy eléggé ambiciózus klímakérdésben ipari fejlett partnereinkkel kell egyeztetnünk, és nem várhatjuk meg, hogy hogyan alakul a gazdaság, és hogy minden magától megoldódjon. Egyetemen ki kell, hogy mondjuk, hogy azon országok, az iparilag fejlett országok ténykedése nem elégséges, világszinten a kibocsátásra vonatkozó értékelések egyértelmű képet mutatnak, és ez nagyon drasztikus ez a kép. A fejlődő országok, és különösen a legnagyobb gazdaságok hozzá kell, hogy járuljanak a kibocsátás probléma megoldásához. Természetesen azt nem kérjük és nem várjuk el, hogy ebben a fázisban abszolút kibocsátás csökkentésre tegyenek vállalást. Ugyanakkor szükség van arra, hogy felgyorsuljon a kibocsátás csökkentés azért, hogy 15-30 százalékkal alacsonyabb legyen a szint 2020-ra hiszen ez a megfelelő intézkedések nélkül nem valósulhat meg. En az ilyen szintű növekedés csökkentés, illetve az, hogy két fokon belül tartsuk az éves hőmérséklet csökkentést, ezt mindenképpen el kell érnünk 2020-ig, és 2050-ig pedig 50%-ot kell, hogy elérjünk a kibocsátás csökkentés területén. a fejlődő országoknak korlátozniuk kell a kibocsátásaikat ahhoz, hogy ezeket az általános célokat el tudjuk érni. Baliban az országok megállapodtak arról, hogy a fejlődő országok milyen mértékben kell, hogy vállalást tegyenek, és hogy milyen technológiai támogatást kapnak ehhez, illetve anyagi támogatást az iparilag fejlett országok részéről. Az Európai Unió a fejlődő országoknak azt javasolta, hogy határozzanak meg egy sor nemzeti tervet, fejlesztési tervet, és ezekben már szerepeljen a kibocsátás csökkentés mindez a legfontosabb gazdasági szektorokra kell, hogy vonatkozzon. Ez azt jelenti, hogy nemzeti kibocsátás csökkentési tervek fognak fölállni, és ezek a nemzeti tervek egy sor konkrét tevékenységet fognak majd tartalmazni. A projektekben olyan tevékenységek és olyan vállalások kell, hogy szerepeljenek, amelyeket a nemzeti erőforrásokból meg lehet valósítani, illetve amelyeknek az alapja technológiai támogatás és anyagi támogatás is lehet, amit állami forrásból kell majd biztosítani. Ugyanakkor egy olyan mechanizmus kell kialakítani, amely gyorsan reagál, gyorsan működik, és követi az igényeket. Ezt követően egy sor döntést kell majd hozni, amivel támogatni kell ezeket a programokat. Fontos a, a gazdasági támogatás, amit a fejlett országok kell, hogy biztosítsanak a fejlődő országok számára a kibocsátás csökkentés témájában. Az Egyesült Államokkal való egyeztetés során a klíma csomag tekintetében nem volt lehetőség ezeket a, a terveket továbbvinni, ezért egy közleményt adtunk ki a finanszírozás témájában, vagyis a mm, klímára vonatkozó politikai döntések támogatásáról. Az utolsó tanácsülésen az európai fél kész arra, hogy állami finanszírozásból bizonyos arányt elkülönítsen a klímacélok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy 10 milliárd euró fog rendelkezésre állni erre a célra. Ezzel kell majd garantálni a klímacsomag fejlődő országokra háruló pluszköltségeit. Ez a, ezt a pluszköltséget eh, tehát több nemzeti és más szintű intézkedésekkel kell majd lefedni. Tehát egyrészt nemzeti döntéseket kell majd hozni A klímacsökkentés tekintetében, másrészt nemzetközi finanszírozás kell, hogy támogassa ezeknek a döntéseknek a végrehajtását. Ez 22 és 50 milliárd euró között lesz évente 2020-ig. Hogyha ezt az összeget a el fogják fogadni, hiszen az egyes országok felelnek a kibocsátás témájában hozott intézkedésekért, akkor eltekintetben az Európai Uniónak az kvótája 2,5 milliárd euró lesz 2020-ig. Ezt majd esetleg részletesebben is meg tudom magyarázni ezeket a számításokat, hogyha föltették a kérdéseket. Ezt követően a bizottság javaslatot fog összeállítani az Európai Unió számára, és mindennek az alapja az lesz, hogy a közfinanszírozási témákat is tanulmányozni fogjuk. Ebben szerepelni fog az Európai Parlament részvétele is, illetve lesz egy alap a környezetvédelmi és klímacélokra vonatkozóan. Azért, hogy garantálni lehessen a, a tagállamok hozzájárulását, ami majd hozzáadódik a közösségi finanszírozáshoz. Az Európai Tanács, ahogy meghatározta, jelenleg most nem csak 2013-ig van szükség a finanszírozási támogatásra, hanem az azt követő évekre is. Tehát a 2011, 2012, 2013-as időszakra vonatkozóan már 5-7 milliárdos finanszírozási terv állt föl. Ilyen finanszírozást tudunk majd garantálni a fejlődő országok számára, és természetesen számítunk az Európai Parlament támogatására is azért, hogy ezeket a klímacélokat el lehessen érni. Különböző szinten már felvettük a kapcsolatot az európai parlamenti kollégákkal, önökkel is, önöknek is nagyon jó a kapcsolat a többi nemzeti parlamenttel. Tudom, hogy delegáció volt az Egyesült Államokban az önök bizottsága részéről, a kongresszus tagjaival is egyeztetni tudtak illetve általában a társadalmi képviselőkkel is tudtak tárgyalni. Szeretnék köszönetet mondani az önök által megtelt erőfeszítésekért, illetve a kiváló együttműködésért, ami mindig is érvényes volt a szervezeteink között. És nagy örömmel fogadom az önök kezdeményezését, a, állásfoglalása kapcsolatban, amit a hónap végéig kell meghozni a kopenhágai találkozó előtt. Én azt kívánom, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a kopenhágai ülésen a lehető legjobb célt tudjuk elérni, vagyis hogy maximáljuk kettő fokban az éves hőmérsékletemelkedést, illetve a fejlődő országok számára megfelelő támogatást biztosítani tudjuk. A bizottság e tekintetben örömmel fogadta a parlament állásfoglalását és a parlament támogatását, ami tényleg határozott volt, olyan, olyan megoldások tekintetében, amelyeknek az alapja a piaci elv, illetve a revíziós lehetőség a jövőbeni megállapodás tekintetében. Ami pedig azt a kibocsátás csökkentést illeti, ami az erdőírtás kapcsolatos, illetve az erdős területek csökkenésével kapcsolatos, még egyszer szeretnénk megerősíteni, hogy mindent megteszünk azért, hogy megfelelő intézkedések szülessenek, és komoly modellek állhassanak föl környezetvédelmi témában, amelyek biztosítani tudják a biodiversitásnak a fenntartását. Mindennyian egyetértünk abban, hogy a klímaváltozások fenyegetik világszinten az emberiséget, fel kell lépnünk a klímaváltozás ellen, de azt se felejtsük el, hiszen a jövő év a biodiversitás éve lesz a világban. Egy másik alapvető aspektus a biodiversitásnak a elvesztése. Nem tudom, ha gondolják, akkor a kérdéseikre fogok majd válaszolni ezt követően. Vagy tegyek most egy nyilatkozatot? Regarding this uh, uh decision on sectors deemed to be ami az szén átszivárogtatás kockázatának uh, kitett ágazatok listáját illeti. Szeretném hangsúlyozni, hogy a döntés mögött a 20%-os kibocsátás csökkentés áll, méghozzá úgy, hogyha más országok nem tesznek semmilyen vállalást. Ezt a listát 2013-ig felül lehet vizsgálni a kopenhágai megállapodás tükrében. 2010. június 30-áig a bizottság a nemzetközi tárgyalások tükrében jelentést fog benyújtani a parlamenthez, amely a helyzet felmérését tartalmazza majd, illetve javaslatokat is fog tartalmazni. A tanács a múlt héten megerősítette, hogy a listát a nemzetközi klímaegyeztetések tükrében felül kell majd vizsgálni. Ezt tudtam közvetlenül intézni a tanácsi következtetések 22-es bekezdéséből. Minden javaslat minden javaslatot az Európai Parlament elé fognak vinni. Tehát a szénátszivárogtatásra kapcsolatban szeretnék kiemelni, hogy a döntés jogilag megalapozott, és meg is magyarázom, hogy miért. A tízes cikk meg azt mondja, hogy a bekezdésben szereplő listát a releváns adatok elérhetőségét követően kell meg összeállítani. Tehát azok az országok, amelyek bizonyos termékek, bizonyos ágazatok, bizonyos alágazatájban kivannak téve jelentős kockázatnak a szénátszivagtazás tekintetében, ezeknek a listáját kell összeállítani, és a szén hatékonyság olyan esetekben, amely, tehát ilyen országok esetében, hogyha ez a helyzet összehasonlítható a közösségi szinttel. A bizottság figyelembe vette azt, ho, amilyen értékeléseket összeállított a 2020-ig. Az első ilyen téma, hogy csak Norvégia, Izland és Svájc tett konkrét vállalásokat a kibocsátás csökkentésére vonatkozóan. Ugyanakkor a nincsenek olyan ágazatok vagy alágazatok, amelyekben jelentős világszintű termelés folytatnak ezek az országok. Másodszorban a szén hatékonysággal kapcsolatban a releváns értékeléshez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, mivel a statisztikai adatok nem összehasonlíthatók, és nem állnak rendelkezésre se a szektoriális, se globális szinten ezek az adatok. Ezért a döntés határozza a tervezet, ugye ez tartalmazza, hogy csak a felsorolt országok tettek határozott vállalásokat, és ők nem képviselnek világszintű termelési mennyiségnek jelentős hányadát, ezért nincs értelme annak, hogy a hatékonyságot ténylegesen elemezzük. Esetleg másképp kéne ezeket az országokat megítélni. Minden esetre a bizottság még a szükségesnél is egy további lépést megtett. A második megállapítás alapja egy tanulmány, amit a bizottság számára készítettek globális szinten üvegházhatású gázok kibocsátásra vonatkozóan. Ugyanakkor a bizottság véleménye szerint az adatok nem igazán megfelelőek ahhoz, hogy figyelembe lehessen őket venni. A tanulmányt a bizottság rendelkezésre fogja bocsátani. Végül a Környezetvédelmi Bizottság az állásfoglalás tervezetében, állásfoglalásában Kopenhágára vonatkozóan megállapítja, hogy az Európai Unió az egyedüli regionális szintű országcsoport világszinten, amely az üvegház hatású gázok kibocsátására vonatkozóan határozott vállalást tett az energia csomag keretében. A bizottság egyetért ezzel a megállapítással, tehát az ENVI állásfoglalás megállapításával, és azt várja, hogy az országok kötelező vállalásokat tegyenek a, azokra a szektorokra vonatkozóan, amelyek ki vannak téve a szénátszivárogtatás kockázatának. Ez egy plusz eszköz a határozathoz, tehát a határozat egyértelműen a kopenhágai megállapodás tükrében kell, hogy megszülessen, és úgy gondolom, hogy ez fontos. Köszönöm, Dimas, für diese Köszönöm, Dimas biztos úr, ezt a beszámolót, világos kijelentést, tehát Kopenhága után felül vizsgálják ezt a carbon leakage listát, és a parlament részvétele szintén rögzítve van a törvényben. Nos, kollégák, azt hiszem, hogy mindenki hozzá akar szólni, de ez nem fog menni, hiszen 26-an kértek szót, 27-en, ezzel le is zárom a listát ez nem fog beleférni, elnézést kérek. Azt javaslom, hogy mindenki másfél percben szólaljon fel, és én nagyon szigorú leszek, hiszen különben nem jut mindenki szóhoz. Kárhánc Florence következik másfél percben, óra indul. Akkor és a legjobb lenne, hogyha kérdéseket tennének fel Kopenhágával kapcsolatban, nem általános kijelentéseket mindenkihez szólok, nem csupán Karl-Heinz Akkor még rövidebb leszek. Biztos úr az Európai Unió stratégiájáról számolt be. De hogy néz ki a tárgyalási stratégia? Hogyan járnak el? Hiszen 31 nap van Kopenhágáig. Milyen reményteljes jelzéseket ismertek már fel, és milyen problémákkal néznek szembe. A második kérdés tegnap, illetve éjszaka egy USA-EU e delegáció volt, a tanács és a bizottság képviselőivel tanácskozott. Hogyan, milyen a tárgyalási stratégiájuk? Elnök, Linda McEwen következik. Thank you, Chair. Just very quickly. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden fordulok a biztos úrhoz. A múlt héten a tanácson felmerült a kérdés, a pénzügyi finanszírozás kérdése, de konkrétumokról nem döntöttek. A nemzetközi tárgyalások során ez mekkora probléma, mekkora probléma lesz ez? A második a szénszivárgás Karmelnikics kérdés, amelyről szavazni fogunk. Említette, hogy különböző nemzetközi szereplők remélhetőleg csökkenten, csökkentést vállalnak majd az elkövetkezendő hónapokban. Például, hogyha Amerika a mi emissziókereskedelmünkhez hasonló rendszert vezet be, ez azt jelenti, hogy a jelenleg a listán szereplő ágazatok közül egyesek lekerülhetnének a listáról. A lista szeretném, hogyha megerősítené, hogy az együttdöntés hatája alatt a 10B cikk alapján visszakerül hozzánk. Köszönöm, Krisz Davis a következő. Elnök úr, remélem, hogy a biztos úr még hozzászólhat ma délelőtt, hanem akkor most köszönetet mondanék neki, illetve remélem, hogy még eljövjön hozzánk ide a szakbizottságba, ha nem, akkor most köszönetet mondok neki az elmúlt öt évben végzett munkájáért, hajlatváltozás témájában büszkék lehetünk rá, köszönjük neki és kollégáinak. Kopenhágával kapcsolatban egy-két konkrétum. Két hónap ezelőtt András Kolgrom azt mondta nekünk, hogy a minimális cél a sikere vonatkozóan az, hogy egy olyan megállapodás szülessen, amely eredményeképpen eh, valóban tartható a kétfokos maximális eh, felmelegedési célkitűzés, amely magában foglalja a legtöbb nagy kibocsátó ország kötelezettségvállalását. A Dán kormányzat, az ENSZ ezeket a célok, ezekről a célokról legközelebb beszélt az elmúlt hetekben, szeretném, hogyha beszámolna arról, hogy ön tudunk megállapodást biztosítani. Mit jelent ez? Mik a minimál, tehát mi az a minimális elvárás, amit a csúcsa kapcsolatban támasztanak önök. Szatú Haszi következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Biztos úrnak köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk ma délelőtt. Egy egyszerű kérdésem lenne a carbon leakage szénszivárgás kérdésében. Egy listát nyújtottak be, eh, amelyet fekszik az asztalunkon ez az egyoldalú 20%-os csökkentési forgatókönyvre vonatkozik, azon a feltételezésen alapul, hogy Európán kívül senki más nem tesz semmit. A tárgyalásokban ön részt vett, mi az ön véleménye, mit várhatunk a többi országtól, valóban az az érzés, hogy senki más nem akart semmit sem tenni, vagy esetleg úgy véli, érzi, gondolja, hogy a nagyobb szereplők eh, hajlandóak és képesek fellépni. Hogyan látja ön eh, a valódi helyzetet? Említette, hogy ez a szénszivárgás lista Kopenhágát követően felülvizsgálatra kerül majd, egy döntési folyamatban még hozzá. Ön valóban úgy gondolja, hogy az együttdöntési folyamatban Kopenhágát követően valóban lekerülnének ágazatok erről a listáról? Nem tartana attól, hogy ezek a lobbisták e, majd ragaszkodnak az elért eredményhez? Köszönöm. Thank you. Eh, Miroslav Ucki. Miroslav eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm én is a biztos urat itt. Örülök, hogy itt van. Itt van előttünk már, a pár hét van csak a kopenhágai csúcsig. Általában Amerikáról, Japánról, Kínáról beszélünk az éghajlatváltozás függvényében az EU mellett, mint főszereplőkről. Talán a legnagyobb probléma a Indiával lesz van bármiféle információja India álláspontjáról, az egyik leggyorsabban növekvő, legnagyobb gazdaságról beszélünk ugyanis, és hogyha az ő környezetszennyezésüket is figyelembe vesszük, akkor valószínűleg a harmadik legnagyobb szennyező kibocsátók lesznek majd a világon. Köszönjük, Oszi. Oszi. Oszi úr. Mi Köszönöm, elnök úr. Csalódott vagyok a beszámolója miatt, Dimas úr, hiszen a, az európai vállalatok támogatását is vártam. Ön a célkitűzésekről beszélt, a kibocsátás csökkentés az Európai Unió országaiban költségekkel jár az vállalat számára, és mindez tartozik finanszírozás, az Európai Unió részéről a fejlődő országok javára. Tehát a technológiai innovációt támogatjuk azon ágazatokban, amelyek a mi ágazataink konkurensei. Tehát a célkitűzéseink az, hogy a harmadik országok vállalatait finanszírozzuk, hogy technológiailag javi, javuljanak, hogy még jobb konkurenciai legyenek a mi vállalatainknak, a mi vállalatainkat pedig kötelezzük arra, hogy további kibocsátás csökkentést hajtsanak végre. Hogyha ezek a célkitűzések az Európai Bizottság részéről, akkor én európaiként meg vagyok ijedve, ami például az ipari vállalatok kihelyezését illeti a harmadik országok felé hiszen egyrésztről költségek vannak, másrésztről pedig a technológiát javítjuk harmadik országokban. Nos, azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak komolyan meg kell vizsgálni a lelkismeretét, és szeretném hallani öntől biztosként, hogy megnyugtató szavakat mond a válságban lévő vállalatoknak Európában, és nem pedig arról szól, hogy másokat finanszírozunk, és további költségekkel terheljük meg a mi vállalatainkat. Elnök, köszönöm. Richard Zéber következik. Köszönöm, elnök úr! Néhány másodpercet arra szennék, hogy megköszönöm Dimas biztos úrnak a munkáját a környezetvédelem területén, és kérdésem, hogy az Európai Parlament delegációját hogyan akarja bevonni a tárgyalási csapatba. Nagyon sok kolléga megy Kopenhágába, és a képviselők is szeretnének részt venni a tárgyalási folyamatban. A második kérdés, nagyon sok nemzetközi szereplő az USA, Kína, Japán az energia hatékonyságra fogja helyezni a cél, ki, célját. Milyen kritériumai vannak a joglag kötelező rendszert illetően, és hogyan ítél, ítélni meg ezeket Kopenhaga után? A harmadik kérdés azt hiszem, hogy az európai gazdaság problémája, hogy az ETS rendszer nagyon sok pénzügyi forrást vesztett, hogy megfelelő beruházásokat eszközöljünk. A világ más részén ezt nem teszik. Hogyan biztosíthatja, hogy a pénzügyi források a vállalatoknál maradnak, hogy a megfelelő beruházásokat eszközölni tudják, hogy a nemzetközi versenyben helyt állhassanak, amely egyre keményebbé válik. Elnök, köszönöm. Gaston Franco következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos úr. Én is uh, csatlakozom azokhoz, akik uh, gratuláltak önnek. A kopenhágai előkészítés során nem igazán hallottam uh, beszélni arról, hogy az erdőknek milyen szerepe lehet a klímaváltozás elleni harcban. Szeretném ezzel kapcsolatban megtudni, hogy önnek mi a véleménye, hiszen az erdőírtás elleni harcról sokat beszélünk, de soha nem beszélünk az Európai Unióban fenntartható erdőgazdálkodásról. Én úgy gondolom, hogy ezt az aspektust is ki kellene emelni. Ami pedig az erdőírtást illeti itt nemzetközi megállapodásról van szó, és ez a probléma lényege. Ugyanakkor a trópusi országok felelősség tétele is nagyon fontos a nemzeti programok kialakítása és végrehajtása során az erdőgazdálkodásban. Ezt is mindenképpen ki kéne emelni. És természetesen azt is meg kell vizsgálni, hogy az ipari országok mit várhatnak el a fejlődő országoktól. Tehát milyen garanciát adnak ezek az országok arra, hogy megvalósítják az együttműködési programjukat, például az erdőírtás elleni harcban. Az együttműködési, külső együttműködési intézkedéseken kívül, illetve az elnök közbeszól, köszönöm. Mario Grillo. Köszönöm, elnök úr. Dimas biztos úr Tudom, hogy nagyon odafigyel a mediterrán országok problémájára, a veszélyes és radio- radioaktív hulladékok esetében ugye néhány hajó elsüllyedt, és veszélyes anyag jutott így a tengerbe tudom, hogy erre a témára ön odafigyelt, egyébként pedig gondosan figyeltem, amikor el, elővezette a problémákat, és nagyon nagy európai problémákat említett, olyan problémákat, amelyek, amelyekkel a bizottság, amelyekkel egész Európa foglalkozik, és amelyek a mi szakbizottságunknak is a témáit képezik. Úgy gondolom, hogy kimerítő volt az ön bevezetője, és a kérdésekre adott válaszban is esetleg majd pontosítani tudja a tovább lépés lehetőségét. Már be is fejezem. Kopenhágát követően is ez lenne a kérdésem. Biztos, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy az eredményekről tárgyaljunk. Köszönöm. Köszönöm. Az éghajlatváltozásról beszélünk, most az éghajlatvédelemről, nem pedig az elsőjött hajakról a földközi tengeren. Krita Nazaris következik. Köszönöm szépen. Biztos úr, örömmel üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. Kopenhágára tekintettel az Európai Unió teljesítményét illetően most eltérő vélemények vannak, amelyek szerint egy új megállapodást hozunk tető alá, de nagyon nehéz dolgunk van az USA-val, hogy megállapodást kössünk, mivel a szenátusban a megfelelő szavazásokra nem lehet időben sort keríteni, tehát a belpolitikai helyzet az USA-ban nagyon nehéz. Talán éppen ezért át kellene gondolni az EU magatartását ebben a kérdésben. Az USA csökkenteni akarja ugyan a kibocsátását, de jogilag kötelező, jogilag kötelező célokat nem akar vállalni. Az képviselőház már a nemzetközi erdőterületek védelmére megfelelő törvényeket fogadod, fogadott el. Itt az elnök közbeszakította a felszólalót, és Panajotos úrnak adja meg a szót. Köszönöm. Szeretnék bár szót szólnok a washingtoni küldöttség látogatásáról, csak pár szót. Öt európai parlamenti képviselő Joe Linen vezetésével járt Washingtonban, nagyon nehéz tárgyalásokat folytattunk, nagyon kemény tárgyalásokat amerikai kollégáinkkal, de beszámoltok arról, hogy kezd, mint hogyha megtört volna a jég, a fagyos kapcsolatok, mint hogyha felengedni látszanának. Nagyon hasznos lesz ez mindenkinek. Amerikaiak nagyon gyakorlatilag emberek, mint hogy azt tudjuk. és Jolinen vezetésével kaményen léptünk fel, és fontos, hogy ez a párbeszéd eh, intenzívebbé váljon, hogy sikeresek legyünk mindannyian. Danke für die Blumen, es wäre zu schön, wenn unsere... Köszönöm szépen a virágokat. Jó lenne, hogyha a mi sajtókonferenciánk az amerikai szenátus döntését befolyásolni tudná. Bizonyosan előrelépések lesznek, de vannak más dolgok, amelyek ott döntő súlya lesnek ladba. Fandálen úr következik. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm önt, biztos úr. Egy sor fontos téma merült fel Kopenhágával kapcsolatban. Beszélt a biodiverzitásról, az erdőírtásról, és ezzel kapcsolatban van egy konkrét kérdésem önhöz. hogyha meg akarjuk akadályozni az erdőírtást, akkor nagyon sokat várunk az ETS-től, a szindioxid kereskedelemtől. Auf Deutsch geht. Uh, Englisch geht auch. Griechisch. Az angol működik, a görög, olasz, igen. Úgy tűnik, hogy most működik a rendszer. Tessék, kolléga. Most a képviselő nem kapcsolta be a mikrofonját. Biztos úr, az erdőírtásról szólt, és ezzel kapcsolatban egy konkrét kérdésem van önhöz. Az erdőírtás vonatkozásában is szükség van a széndiokszid kereskedelemre, de ez kockázat kapcsolódik. Mi a helyzet az erdőírtás felére csökkentésével 2020-ig. Hogyha nem lesz itt széndiokszid piac, akkor mit tesznek, és mi volt az utolsó döntés és véleménye ezzel kapcsolatban? Elnök, köszönöm, az ekut következik. I'm also not talking about the flowers, but talking about the forests. Én sem a virágokról, hanem az erdőkről szólnék. Nagyon konkrét, rövid kérdésem menne biztos úrhoz. Az EU támogatja azt, hogy az iparosodott országok vörös hitet használjanak 2020-ig, illetve hogyan tehetjük ezt, anélkül, hogy a kö, az egyes mellékletben szereplő csökkentéseket kockáztatnánk. Ezen kívül bankokban nagyon fontos szavak hangzottak el a szövegből kihúzták a természetes erdőkről, ültetett erdőkre átállást, de azt mondták, hogy ez csak egy hiba volt, remélhetőleg Barcelonában majd az ilyenfajta átállás elleni védzáradékok újra szerepelnek, de egyelőre még nem kerültek vissza a szövegbe. Kérem, biztos úr, egyértelműen próbálja megtenni mindent annak érdekében, hogy a szövegben szerepeljenek ezek a rendelkezések. Thank you, Péter Líze. Köszönöm, Péter Liza következik. Köszönöm, elnök úr csatlakozom a Dimas úrhoz intézett köszönethez az elmúlt időkben ö, folytatott jó együttműködésért. Személyesen is elmondanám biztos úrnak, hogy a Carbon leakage jó munkát végzett, és kiemelném, hogy a finanszírozásnál a bizottság jó előkészítő munkát végzett, a parlament költségvetési jogait ö, említi a dokumentumában, és azt hiszem, hogy szakbizottságként és parlamentként ezt pontosabban meg kell vizsgálnunk, hiszen állásfoglalásunkban ez gyengén jelenik meg, hogyha egy milliárd forrás fölött rendelkeznek, akkor a parlamentnek is van beleszólási joga, hogy valóban az arra rászorultak jussanak ehhez hozzá, és valóban az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra fordítsák ezt az összeget. Két kérdésem van. Egyrészt Richard Weber kérdése hogy milyen körülmények között kész arra az Európai Unió, hogy 20%-ról 30%-ra növelje a költség, kötelezettségvállalását, milyen harmadik országú csatlakozásra szükséges ez a másik kérdés a légiközlekedés és tengeri közlekedés. Nagyon kevéssé fordul elő a dokumentumban, és e tekintetben a dokumentum kevéssé ambiciózus. A környezetvédelmi tanács azt mondta, hogy 10% csökkentésre van szükség a légiközlekedésben, ez egy gyenge cél, hogyha más terület területekkel hasonlítjuk ezt össze, és biztos úr, a legrosszabb az, hogy a plenáris ülésen a légiközlekedésről szavaztunk, és ott azt ígérték, hogy a bizottság ezzel kapcsolatos javaslatot fog benyújtani. Itt az elnök félbe szakítja a felszólalót. Elnézést, a kérdésemet fel kell tennem, mondja Liza úr. Nos, mikor kapjuk meg ezt a javaslatot, és mit tesz, hogy ezt útjára bocsájt, sa rövidebben is meg lehetne ezt fogalmazni, mondja az elnök Frances Grostet. Euh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos úr. Szeretnék visszatérni a szén átszivárogtatás problémájára. A feladatainkat, a vállalásainkat teljesíteni kell. Igazából megkülönböztetést alkalmazunk a fejlődő országok és a fejlett országok között, de nem különböztetjük meg a fejlettebb fejlődő országokat. Például Kína nagyon gyorsan fejlődik, ez nekik nagyon pozitív, de Kína, India, Brazília nem szerepel úgy, hogy a velünk szemben fennálló elvárásokat is nekik teljesíteniük kellene az üvegházhatású gázkibocsátás területén, pedig az legnagyobb kibocsátók ők. Kérdésem a biztos úrhoz. A azok a kritériumok, amelyeket majd alkalmazni fogunk, hogy a kopenhágai eredményeket megítéljük, nem kellene ezek között a kritériumok között figyelembe venni azt az erőfeszítést is, amelyet a például Brazília, India és Kína és az ilyen országok kell, hogy megtegyenek. Köszönöm, Edith Strella. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, szeretnék visszatérni a finanszírozási módszer kérdésére. Nem pontos ez a módszer, nincs pontosan meghatározva, és ugyanakkor alapvető eszköz ahhoz, hogy globális szintű megállapodásra lehessen jutni. A szükséges források azok magas szintűek, de van, aki 100 milliárdról beszél, van, aki 15 milliárdról beszél éves szinten, vagy éves 10 milliárdos összegről beszél. A következő kérdést szeretném feltenni önnek. Azért, hogy a fejlődő országok megfelelően alkalmazkodjanak, mennyi a ténylegesen szükséges finanszírozási eszköz, és ki fogja ezt finanszírozni, hiszen nem, lehet, nem beszélhetünk természetesen csak az Európai Unióról, mint támogató félről. A következő kérdésem, az Európai Unióra eső arány az a már meglévő fejlődési vagy fejlesztési alapból fog kikerülni, vagy plusz alapokat fognak részle, rész, létrehozni. Köszönöm szépen, és Vittoria pradié a szó. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos úr. Ismeri az én véleményemet az a kapcsolatban, hogy hiányzik egy méltányossági záradék a fejlődő országok számára kialakított javaslatból a barcelonai egyeztetés során bizonyos afrikai országok kiléptek, ott hagyták a megbeszélést. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye, biztos úr? Köszönöm. Dankeschön. Corinne Lepage. Köszönöm. Corinne Lepage következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ennek is, biztos úr. Az én kérdésem a szénszivárgásra vonatkozik. Tudni szeretném, hogy amikor elkészítették a listát, a bizottság készítette úgynevezett szimulációkat, hogy megértse, hogy mi fog történni pontosan, hogyha a, ezek a létesítmények nem vennének részt az elverezésben, tehát mik ennek a listának a konkrét következményei. Tremopoulos következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Dimas biztos úr munkát nagy figyelemmel követjük, és reméljük, hogy a mandátumát megújítják. De láttunk egy állandó próbálkozást, hogy csökkentsük a COP15-ben vállalt kötelezettségeket, Egy politikai nyilatkozat hangzott el tegnap a Barcelonai Európai Tanácson. Kritizálják az Európai Unió álláspontját a Kopenhágai konferencia fényében. Holott útörő szerepet kellene vállalni az éghajlatváltozás ellen folytatott küzdelemben. Ez megtalálható az IPCC jelentésében is, mely szerint a fejlődő országoknak is 40%-kal csökkenteniük kellene kibocsátásukat 2020-ig a 90-es szinthez képest, és 80%-kal 2050-ig, hogyha hatékonyan fel akarunk lépni az éghajlatváltozás ellen. Ezen túlmenően abban az esetben, hogyha sikerülne nemzetközi megállapodást kötni, tehát az Európai Unió kötelezettségvállalását 30%-ra tudná növelni, vagy azon túl, felmerül bennem a kérdés, hogy melyek azok a politikák és intézkedések, amelyeket az Európai Bizottság javasol, amelyeket foganatosítani lehetne, és az Európai Bizottság milyen célkitűzéseket tart kívánatosnak, illetve megvitatták-e mindezt a kormányokkal, illetve a nemzeti parlamentekkel. Jolanda Hibner következik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Többször hallottuk ma már, hogy Kopenhágát követően azon ágazatok listája, amelyek kiterjed a, a szénszivárgás szabálya, ezek, tehát ez a lista ez átdolgozásra kerül. Ez pontosan mit jelent? Új ágazatok kerülnek fel rá, vagy lekerülnek róla egyes ágazatok? Illetve mikor kívánja átdolgozni a bizottság ezt a listát? Ezen kívül arra is kíváncsi lennék, hogy van-e B-terv hogyha a résztvevők többsége nem támogatja a javaslatunkat, főleg, hogyha a legnagyobb kibocsátók nem támogatják a javaslatunkat, akkor mi a BTF, mi, milyen alternatíváink vannak? János Alda. De János következő. A szót elnök úr, tisztelt biztos úr, három kérdést szeretnék föltenni. Az egyik érinti azt a kérdést, amiről ön is beszélt, a finanszírozásnak a kérdése. Ugye itt két időszakról beszélünk, a 2010 és 12 közötti időszakról, és a 12 utáni, 13 utáni időszakról. Azt szeretném kérdezni, hogy biztos úr támogatja azt, hogy az első 2010 <clears throat> és 12 közötti időszakban az Európai Unió tagországai önkéntes alapon járuljanak hozzá a költségekhez. A második kérdés, hogy a 2013 utáni időszakban a biztos úr egyetért azzal az állásponttal, hogy az Európai Unió tagállamai a relatív gazdasági erejüknek megfelelően, teljesítő képességüknek megfelelően járuljanak hozzá a költségekhez. A harmadik kérdés pedig, hogy a 2012 előtt megtakarított kibocsátási kvóták értékesítését 2013 után a biztos úr támogatja. Végezetül Elnök úr, végezetül egyetlen megjegyzés. Az Európai Unió 1987-ben egy 8%-os csökkentést vállalt. A 10 új tagország csatlakozása nélkül ezt a vállalását az Európai Unió régi tagországai nem tudták volna teljesíteni. Ezt csak a kollégák figyelmébe szeretném ajánlani, ezt az egyszerű tény. Barbara le My thanks to the commission. Köszönöm szépen, szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak a biztosnak azért, hogy eljött, és azért, hogy bemutatta a CAP 15-össel kapcsolatos határozott tervezetet. Néhány konkrét kérdésem van. A 18-as bekezdéssel kapcsolatban mit gondol, tehát a kollektív hozzájárulás a fejlődő országok esetében azért, hogy 2020-ig bizonyos összeg legyen elkülönítve erre a célra évente. Aztán a Kyoto protokollal kapcsolatban, illetve az ez utáni megállapodásokkal köz, követően, ugye a jelentés született arról, hogy egy egységes és átfogó megállapodásra van szükség. Kérem erre kapcsolat, ebben kapcsolatban is a véleményét. Köszönöm, Tanjongázen. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, meg tudná-e magyarázni nekünk, hogy pontosan milyen adatok voltak azok, amelyeket a bizottság felhasználta az értékelés elvégzéséhez, vagyis Norvégia, Izland és Svájcra vonatkozó értékelésnél milyen e, forrásból származtak az adatok, és milyen adatok voltak ezek. Ezzel kapcsolatban milyen egyéb adatokra van szükség ahhoz, hogy hasonló értékelést végezzenek Brazíliára, Japánra, más országokra vonatkozva? és biztos vagyok abban, hogy ezek az adatok ugye még nincsenek meg, de ennek ellenére az irányokra vonatkozóan talán tud nekünk némi információt adni, és hogy ez alapján az ön becslése szerint a lista hosszabb lesz, vagy rövidebb lesz az értékelés követően. Egy másik téma, azt mondta, hogy a két fokos célhoz kötjük magunkat, ez abszolút pozitív, de ez azt jelenti, hogy az összes fejlődő országnak 2020-ra 40%-os csökkentést kell megvalósítani. Akkor ez mit jelent például az Egyesült Államok esetében, és ez valójában reális cél-e? Schön, Karl Köszönöm, Karl Schlüter. Következik. I would like to thank you for... Először is köszönöm a biztos úrnak az öt év együttműködést, és az egészséges összecsapások is jók voltak. Első kérdésem. Hogyan kívánják biztosítani azt, hogy nem hagyjuk Amerikát felvizezni a megállapodást, amit amúgy sem fogad majd el a szenátus, illetve Amerikában tudjuk-e külön kezelni az egyes államokat, hiszen vannak olyanok, akik akarnak esetleg hozzánk csatlakozni. Egy 20%-os európai csökkentéssel elérhető a két fokos cél, nem kellene a 20% fölé lőni egyébként is? Illetve milyen kritériumok alapján tudunk 30%-ot elérni? Egy globális megállapodás Amerika nélkül még mindig akarhatjuk a 30%-ot? Szénszivárgás esetében pedig hogyan fogják felülvizsgálni e, ezt a listát, hogyha más országok is beszállnak, és hogyan kívánják azt elkerülni, hogy az ipar e, ne e, eszközön beruházásunkat, hiszen így is tudják teljesíteni a kritériumokat. Nem lenne jobb mondjuk a tíz legjobb alapján összeállított listánk lenne? vagy mi van akkor, hogyha az ágazaton belül egy alágazaton, alágazata nem teljesíti. Például van egy e, trágya, műtrágya, ami teljesíti kritériumokat, a többi pedig nem. Ez a szénszivárgás megítélését hogyan befolyásolja majd? Thank you. Theodoros Kilagaris. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ επίσης. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, Önnek is köszönetet mondok, és elmondanám, hogy országom büszke az ön által végzett munkára az elmúlt években. Egy konkrétabb pont. A Gébuszok legutóbbi csúcs találkozóján azt a döntést hozták, hogy a tüzelőanyag felhasználást átalakítják sok országban 330 milliárdról van szó éves finanszírozás tekintetében, és az ünnökség szerint ez 10%-ban csökkenthetné a kibocsátásokat 2050-ig. Honnan érkeznek ezek a finanszírozások? Itt a benzinfogyasztásról van szó, és emlékeztem, emlékeztetni szeretnék a nagy városok adataira is. A kérdésem tehát a következő. Ami az energia hatékonyságot illeti, ezek a pazarlások olyan kérdések, amelyek felmerülnek majd Kopenhágában is a nemzeti programok keretében, vagy pedig ez a kérdés továbbra is függőben marad. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Krista Klassz következik. Köszönöm. Biztos úr, Kopenhágában nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen mindenkire szükségünk van, és ez a parlament szilárd véleménye. Kérdés, az Európai Bizottság hogyan biztosítja, hogy azok a források, amelyek a fejlődő országokban klímavédelemre jutnak, és még bővebben rendelkezésre állnak, valóban helyesen kerülnek felhasználásra. Technológia transferről és környezetbarát tervekről van szó itt az fejlődő országokban. Azt hiszem, hogy az oktatásra, tájékoztatásra és a ö, mentalitás átalakítására is figyelnünk kell, hogy ne kövessük el azokat a hibákat, amelyeket éppen itt Európában kell megszüntetnünk. Például Burkina Fasoban, hogyha arról gondolkodunk, hogy humanitáris szempontból egy projektet támogatunk, de jó lenne ott egy lépéssel tovább lépni, és a napenergia meghonosítását támogatni az országban, hiszen olyan projekteket nem kell támogatnunk, amelyek az éghajlatvédelmet egyáltalán nem mozdítják elő. Tehát ebben a tekintetben nincs egyetértés, hiányzik még a megfelelő mentalitás, a tudatosság, mindenkit be kell vonni ebbe a munkába, és emellett kell sikraszánunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezt a Delange következik. Ik zal me beperken tot van de drie vragen die ik had. Köszönöm, elnök úr. Én csak egy témára korlátozom a hozzászólásomat, a szénát szivárogtatásra vonatkozóan, hiszen erről fogunk szavazni hamarosan. Tehát itt azt a listát állítottuk föl, hogy melyik ágazatokat érinti nagyon keményen majd ez a kérdés. A biztos úr azt mondta, hogy Kopenhágát követően a listát módosítani fogják, a 22-es tanács alapján, viszont a dátum nem szerepel ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor a jogalkotásban 2010. június szerepel. A biztos úr azt mondta, hogy a parlamenttel együttműködésben, vagyis együtt döntési keretben fog ez történni. De hát ahhoz másfél vagy akár két évre is szükség van. Pontos határidőket kérek. Júniusra ez meg fog valósulni, vagy el fog húzódni. Rosbach következik. Dimas biztos úr, ön azt mondta, hogy a szénszivárgásra vonatkozó projekteket finanszírozni kell. Milyen növekvő nemzetgazdaságokra gondol itt a fejlődő országok esetében ezen projekteknél? A második kérdés, a bizottság szól a friss ivóvízhez jutásra vonatkozó projektek végrehajtásáról. Milyen intézkedések vannak a levegőminőség vonatkozásában? Elnök Katrin Cui következik. Szúj asszony. Président, très vite. Donc, réduire... Köszönöm, Elnök úr, rövid leszek. Nagyon jó a széndiokszid kibocsátás csökkentése, de meg kell őriznünk a természetes széndiokszid megkötőket is, például az erdőségeket. És a felmelegedéssel kettős büntetésben részesülünk, hiszen az erdőírtás széndiokszidot is szabadít fel, és az egyre rontja a helyzetet. Tehát próbáljunk különböző frontokon fellépni, próbáljuk megőrizni az erdőterületet, amely fel tudja szívni, meg tudja kötni a széndiokszidot. 28 olyan jelentkeztek szólásra, éppen ezért fegyelemre van szükség egy sor jó és fontos kérdést tettek fel. Nem tudom, hogy tud választ adni mindenre, de azt láttam, hogy fölírta az összes kérdést, úgyhogy esetleg szintetizálni tudja majd a válaszait. Talán először foglalkozunk a szénátszivároktatás problémájával, hiszen erről fogunk majd szavazni. Azt kérném, hogy először ezekre a kérdésekre adjon választ, a többire meg amennyire az idő engedi. A tolmácsokat, tolmácsoktól azt kérném, hogy a fél egy után még néhány percig álljanak rendelkezésünkre. Igazából 5 percet késik a teremben lévő óra. Ön uh, carbon leakage. A szénszivárgással kapcsolatban nem szabad elfelejteni, hogy itt egy együttdöntésben elfogadott jogszabály végrehajtásával tárgyakkal kapcsolatos. A parlament és a tanács fogadta el ezt együtt döntésben. Az eredeti javaslat nem egészen így nézett ki, legalábbis amit mi beterjesztettünk. De ezt az irányelvet végre kell hajtani. Szeretném rögtön az elején leszögezni, hogy mi eh, a jogászaink eh, által, a jogászóink szakvéleményét követjük lehetőleg szorosabban a jogszabály szövegét, és a jogászaink szakvéleményéről kapcsolatban, ha jól tudom, önök is kikérték a jogász szakértők véleményét, ami, ha jól tudom, többé-kevésbé egybevág a mi jogász szakértőink véleményével. Ezt a listát lehet-e átdolgozni, vagy sem, le lehet-e venni róla ágazatokat, vagy hozzátenni őket, mindkettő lehetséges. A 2010 júniusig eh, lefolyó eh, elemzés alapján, amely pedig a remélhetőleg megszülető kopenhágai eh, megállapodást veszi alapul. Ez a listának az átdolgozása pedig az együttdöntésen keresztül történik majd. Ez szerepel az irányelvben, ezt kell majd megtennünk. Ez az egyszerű válaszom. Remélem, hogy önök majd ezt is figyelembe tudják venni a szavazás során. fontos, hogy ez a folyamat ne szakadjon meg. Rengeteg kérdés intéztek hozzám. Fontosak és érdekesek ezek. Megpróbálom őket csoportokba szedni, mennyire lehet. Itt van például rögtön Vittorio Pródi kérdése. Az a kapcsolatban, hogy az afrikai országok tegnap visszatosították Barcelonában, hogy tovább tárgyaljunk a kiotói eh, témát, mielőtt a fejlett országok eh, konkrét célok iránt elköteleznék magukat. Természetesen, hogy eh, mondjam el, egyetértek, egyetértünk az afrikai országokkal, és ezt szeretnénk, hogy a fejlett országok vállalják, ilyen vállalásokat tegyenek, de nem szabad, hogy ez megakassza a tárgyalásokat. Szerintem nem, az ideál, nem ez az ideális módja annak, hogy előre lépjünk, főszerepet, nem csak az afrikai országok, és például Szudán, hanem Szaudarábia, Bolívia, Venezuela eh, is fontos szerepet játszottak abban, hogy megakasszák eh, a tárgyalásokat. Mondhatnám úgy is, hogy nem egyáltalán nem építő jellegű a részvételük. Vannak országok, főként India, amelyek eh, a, azt állítják, hogy a fejlett országok okozzák Kyoto halálát. Ez egyébként nem összeegyeztethetetlen azzal, amit mi mondunk, mi szerint egy, egyetlen egy jogi dokumentumot vagy megállapodást szeretnénk. Nem zárunk ki más lehetőségeket, de ez lenne az ideális véleményünk szerint. Miért? nem az Európai Uniót vádolják <clears throat> azzal, hogy Kiotót halálát okozza, nem. E, az EU a legnagyobb támogatója e, Kiotónak, és egyébként, ha megengedik, akkor e, zárójelben itt meg köszönöm én is az önök együttműködését az elmúlt öt évben. Éghajlatváltozás és más környezetvédelmi témákban nagyon sokat értünk el, amely az önök támogatása nélkül nem lehet, jött volna létre. ugyanígy a civil szervezetek eh, munkája nélkül sem érhettük volna ezeket az eredményeket. Ahogy azt eh, Barroso elnök is mondta, a, ennek a bizottságnak a legnagyobb eredményei pont az éghajlatváltozás küzdelem terén születtek. A jövőben bármi is történjék, biztos, hogy az éghajlatváltozás témája továbbra is a globális napirenden vezető szerepet játszik majd, nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági okokból, vagy védelmi okokból is, vagy egészségügyi okokból. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság folytatja a munkáját. Dramatomopolosz görög barátomnak az én mandátumom meghosszabbításával kapcsolatban azt mondhatom, hogy volt a Görögországban választások, a kormányzat pedig politikai eh, döntést fog majd hozni, valószínűleg nem a munkámat értékeli, ezért nem várom azt, hogy eh, meghosszabbítják az én mandátumomat, de biztos vagyok benne, hogy egy kiváló görög utódom veszi át a stafétabotot, és kiváló munkát végezni, bármilyen tárcát is kap az új Barózó bizottságban. Az Európai Unió a legnagyobb támogatója a kiotói megállapodásnak. Aktívan felléptünk annak érdekében, hogy Kyoto ratifikációja lezáruljon sikerrel. 2005. január 15-től azért lépett életbe a Kyoto jegyzőkönyv, mert az Európai Unió nyomást tudott gyakorolni a legfontosabb szereplőkre az előző években. Mi alkalmazzuk is a kiotói rendelkezéseket, van egy emisszió működő, jól működő emisszió kereskedelmi rendszerünk. Ezen kívül a környezetbarát technológiák terén is jól állunk az új beruházásokkal, amelyet és vannak eh, ezen kívül más piaci alapú mechanizmusok is. Itt van az ETS, illetve a, a környezetbarát eh, piaci mechanizmus. A, az Európai Unió eh, a gazdája a környezetbarát új mechanizmusok 80%-ának, Az ENSZ emellett, tehát amikor az ENSZ az éghajlatváltozással kapcsolatos projekteket támogat világszerte, akkor az eb ennek a támogatásnak a 80%-a is az Európai Unióból származik. 2020-ig lefektetett éghajlat és energia csomagot fogadtunk el, amely szintén Kiotón alapul. Tehát azt hiszem, hogy nálunk lelkesebb híve Koyotónak nem nagyon van, és Kopenhágával kapcsolatban is azt mondjuk az elétől fogva, hogy szeretnénk, hogyha ez Kiotóra épülne, és az a mechanikája, a mechanizmusai, az architektúrája felépítése, a majd a megszületendő kopenhágai megállapodásnak jó lenne, hogyha Kiotóra épülne. Jó lenne, hogyha egyetlen egy kötelező érvényi jogi dokumentum születne. Chris Davis feltett egy kérdést a politikai megállapodásra kapcsolatban. Jobb lenne, hogyha egy dokumentumban, egy megállapodásban tudnánk ezt összefűzni, már csak a részvétel szempontjából is, mert ha két vagy három dokumentum születik, akkor az a ratifikációs folyamat lelassításához, lelassulásához vezethet. Egész egyszerűen következetesség szempontjából jobb, hogyha egyetlen egy darab megállapodás dokumentum születik főként akkor, hogyha különböző jogi eszközök esetleg átfedésbe kerülhetnének. A vita alapját azt képezi, hogy egy kötelező érvény dokumentumra van-e szükség, vagy sem, vagy a Kyoto módosítása, amit egyébként Amerika nem fogad el, vagy a fejlődő és fejlett országok eh, különböző feltételekkel vesznek részt egy ilyen megállapodásban, nem jogi formában, hanem eh, tartalmi szempontból más elbírálás alá esnek. Egyébként ez fontos. Tehát nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy egy darab kötelező érvényi jogi dokumentumra van szükségünk, de nem zárhatjuk ki Eh, annak a lehetőségét, hogyha a többi nemzetközi partnerünk ehhez ragaszkodik, hogy kettő vagy több párhuzamos, eh, közel azonos eh, tartalmú dokumentum szülessen, már csak a névokból is, hogy kiotónak hívjuk, vagy nem kiotónak hívjuk. Tudjuk, hogy Amerika számára ez mennyire érzékeny kérdése. A, a kiotó szó hallatán feláll a szőr a hátukon, érdekes módon. politikai megállapodás születik-e majd, hangzott el a kérdés, az Európai Tanács záró nyilatkozatában olvashatják, illetve az Európai ö, október 21-i Európai Környezetvédelmi Tanács záró nyilatkozatában is olvasható, hogy egy átfogó, globális, ambiciózus megállapodásra törekszünk. Globális az azt jelenti, hogy fejlett fejlődő országok egyaránt részt vesznek, persze más-más feltételek mellett, átfogó, minden ágazat beletartozon, erdészet, tengerhajózás, légiközlekedés, mint mind, amelyek a jelenlegi kiótói megállapodás alá nem, a hatály alá nem esnek, és egyébként ez megint egy olyan terület, ahol mi vagyunk az elsők, 10%-os közlekedési és 20%-os tengerhajózási emisszőcsökkentési célokat fektettünk le, amelyet az Európai Tanács és a Környezetvédelmi Tanácsülésen is elfogadtunk. Tehát globális, átfogó, ambíciózus megállapodásra van szükség. Az ambíciózus, ez a harmadikat meg kell magyaráznom a három érző közül, az ambíciózus pedig azt jelenti, hogy kevesebb, mint két fokos globális felmelegedést célzunk, ahogy azt a fejlődő gazdasági hatalmak se fogadták el Kilában júliusban. Kína, India, az EU, Amerika megállapodtak arról, hogy a szakértők véleményére alapozva azt mondjuk, hogy maximum két fokos globális felmelegedés az, ami nél még visszafordíthatatlan és katasztrofális környezeti hatások elkerülhetőek. Itt persze az parosodás előtti átlagkömérségletekhez hasonlítunk. Ez tehát az Európai Unió á, tárgyalási álláspontja Kopenhágában. Ezt szeretnénk elérni. Lássuk a politikai megállapodás kérdését. Önök is olvashatták ma vagy tegnap a sajtóban, hogy a Dán miniszterelnök nem az Európai Unió nevében, hanem a COP15-ök nevében azt mondta, hogy ambíciózus, politikailag kötelező érvényű megállapodásra törekszünk, amely a legalapvetőbb eh, építőkockáit tartalmazza eh, a maximum kétfokos globális felmelegedési cél eh, elérésének. Ezt a Dán miniszterelnök mondta, ez az ő értékelése. Mi egy jogilag kötelező érvényi megállapodásra törekszünk. Sajnálom, elnök úr, és nagyon sok kérdés volt, szerettem volna mindegyikre reagálni, ezért tartott ilyen sokáig. Tudom, hogy kifutunk az időből. Köszönöm még egyszer az együttműködésüket, amelyről elmondhatom, hogy kiváló volt az elmúlt öt évben, és biztos vagyok abban, hogy amit az elmúlt években együtt elértünk, az nagyon fontos lesz majd a bolygónk, kontinensünk és a jövő generációi számára. Egy olasz kollega említette, hogy e, nem vigyázzunk az európai iparra. Pont az ellenkező ez igaz. Nagyon is e, e, megtesszük ezt. Éppen ezért van ez a szénszivárgás hatája alá eső ágazatok listája, és egyéb rendelkezéseket is életbe léptethetünk, akkor, hogyha nemzetközi megállapodás születik, ahogy ez a irányelvben is szerepel, a versenyképességi eh, probléma jövőben még komolyabbra fordulhat, de ez megint attól függ majd, hogy Kopenhágában milyen megállapodás születik. Kopenhágát követően részleteiben kell tehát majd ezt újra átgondolni. Még fontos az is, hogy az éghalatváltozás és energia ipara vonatkozó csomagunk nagyon fontos, pont az európai ágazat versenyképessége szempontjából, mert a környezetbarát technológiákba való befektetés, az úgynevezett ökoinnováció a leggyorsabban fejlődő ágazat az európai gazdaságban, az úgynevezett zöld vagy környezetbarát gazdaság, ezt kell építenünk Európában, zöld környezetbarát munkahelyeket, Kína, eh, Dél-Korea eh, ugyanilyen környezetbarát terveket sző, miközben eh, a beruházásaik sokkal nagyobbak ebben az ágazatban, mint nekünk. Dél-Koreában például a gazdaságélinkítő csomag 70%-a a környezetbarát technológiákra fordul. Köszönöm. Commissioner Dimas, if this might be the last... Köszönöm szépen, lehet, hogy ez az utolsó alkalom, hogy látok Önt a Környezetvédelmi Bizottságban, úgyhogy az összes tag nevében szeretnék köszönetet mondani. Persze majd Kopenhágában találkozunk, mondja a biztos úr. Ha csak nem, addig átveszi az új biztos majd a munkámat. Amikor először találkoztunk, akkor az volt a kérdése, hogy igen, Kopenhágában is még biztos leszek vajon? Hát úgy tűnik, hogy igen. December 1 lehet, hogy változások lesznek, de hát a, ahogy tudjuk, január 1-től fog majd fogja megkezdeni a munkáját az új biztos, úgyhogy minden esetre mi is annak örülnénk, hogyha ön lenne ott Kopenhágában velünk, hiszen ön nagyon sokat tett ezekben a témákban, főleg a klímaváltozás elleni harcban. Még egyszer köszönöm, köszönöm, hogy eljött ma, és köszönöm az elmúlt öt évnek a munkáját. Also wir haben äh, exactly five minutes. Pontosan 5 percünk van, tehát 5 perces szünet, utána szavazás, úgyhogy a frakciók most tudnak egyeztetni. 5 perc, indítom a stoppert. Hm? So, kollégén, kollégén. Tisztelt kollégák, az öt perc letelt. Szavazzunk tehát. Először próbaszavazást kell tartanunk, hogy megnézzük, hogy nincsenek-e túl sokan egyik vagy másik frakció részéről, tehát egy próbaszavazás, hogy karácsonykor süssön-e a nap, igen, nem, tartózkodás a lehetőségek. before the sun shines kann an Weihnachten hat... Äh, Mielőtt süthetne a nap karácsonykor a néppárt részéről öttel többen vannak, koordinátornak kell megmondania, hogy ki az, aki nem jogosult szavazni, öttel többen vannak tehát, és az SD egyel több tagot szavaztatott. Two too much PPE, one too much SND. Még mindig kettővel több van a PPR részéről, és egy az SDL-től. Now it's fine. Most már a néppárt rendben. So we have 61. 61 szavazat. Tehát 61-en szavaznak, akkor most egy tesztet végzünk. Rendben. Akkor most tényleg tudunk szavazni, megnyitom a szavazást. We have still EPP and még mindig túl sok a szavazat a néppárt részéről, meg az SND-ről. S&T one too much. Egyre több szavazat a szocialistáknál. 16, yeah. Igen, 16.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 19-en mellette, 39-en ellene, egy tartózkodás. Akkor nem ment át ez az állásfoglalás. Köszönöm szépen. Ebédszünet háromkor folytatjuk.